morning. Jó reggelt kívánok, jó reggelt kívánok, kedves barátaim, kedves kollégák, hölgyeim és uraim. Kérem foglaljanak helyet, el kellene kezdenünk a munkát mert nagyon sok pontunk van, és 12.30-kor koordinátori ülésünk van, és szavaznunk is kell 11 órától kezdve. Ez azt jelenti, hogy meg kell kezdenünk a munkát, és oda kell figyelnünk az időbeosztásra. És először is nézzük meg a napi rendet vannak változások, amit be kell jelentenem. A négyes pont a, az ERO ö, védelme a hamisítás ellen, McIntyre asszony a jelentéstevő azt kéri, hogy halasszuk el a következő libeülésre ezt a négyes pontot. Az ötös és tizenkettes pontok pedig felcserülésre kerülnek. A Kirkop jelentés az Európai Statisztika bűnözés és, és kapcsolatos statisztika az ö, átkerül ö, 11 óra 20-ra a Frontex igazgatójának jelenlétében. A ö, szavazások pedig elhalasztásra kerülnek a a több éves keret programjai, a Zdanoka jelentés és az alapjogi az Európai Unióban 2012-2010 még a Flaszikova asszony jelentése és a Coelho úrnak a, az migrációs témában a cis 2-es generáció kerül át. Hogyha ezzel egyetértenek, akkor ezt a napirendet elfogadnak tekintők és akkor következnek az elnök közleményei. <coughs> Üdvözöljük David Sassoli urat, aki póttag lesz a Katerina Vidalova asszony helyett a szakbizottságunkban, és bejelentem, a jelentés tevőt is, ahogy ez a koordinátori ülésen eldöntésre került. Marian Zsámarinescu úr, aki az EU és Moldova közötti egyezménynek a, az illetékesse, jelentéstevője az Európai Unió és Ukrajna a vízum könnyítési jelentésnek a jelentése, én pedig jó magam a az unió pénzügyi érdekei elleni csalások elleni jelentésnek a, leszek a vezetője. Petru Luhán úr pedig kinevezésre került a kulcsfontosságú dokumentum a befektetési termékekről című jelentésnél. Ha nincsenek ellenvetések, akkor ezt tudomásul vesszük, és rátérünk az első lényegi pontra, a napirendi pontra. A negyedik pont az ugye ugye elhalasztásra került, mint ezt említettem, és akkor következik azonosan a bűnügyi statisztikák kérdése, Kirkop úrnak a jelentése, akit most Esvolc úr képvisel, ha jól tudom. Ez egy olyan jelentés, amit Kirkop úr dolgozott ki a javaslatnak megfelelően, aztán megvitatta a bizottság, az árnyék jelentéstevők is foglalkoztak vele, és többség alakult ki a módszertant és a javaslat költségeire vonatkozóan, és most Esholz úrnak az előterjesztését, egy előadását hallgatjuk meg, aki Kirkop úr helyett fog szólni, és meg fogjuk határozni a módosítók határidejét is. Esholz úr. Elnök úr, valóban Kirkop úr nem tudott ma eljönni. Anthony McIntyre lett volna az, aki ezt a jelentést elolvas, felolvassa, de neki meg apró balesete lett, mert elesett és megütötte magát, úgyhogy második helyettesként vagyok itt jelen, Kirk Hope úrat képviselve. Idéznék a jelentéséből, azt mondja, hogy üdvözli, hogy újra eszmesere zajlik a szavazás előtt, és örül, hogy elmondhatja előadóként a véleményét a frakció, a frakciók véleményét, és megindokolhatja, hogy miért kívánja elutasítani ezt a javaslatot. Kiterjedt megbeszéléseket folytattam, most már a nevében beszélek, az Európai Bizottsággal és az Eurostattal, és egyeztettünk olyan körben is, hogy az Eurostat és a többi árnyék előadó is ott volt, és világosá vált számomra, hogy jogalkotóként nem látunk kellő hozzáadott értéket ebben a javaslatban. A stokholmi program azt mondja ki, hogy megfelelő, megbízható, összehasonlítható statisztikára van szükség ahhoz, hogy bizonyíték alapú lehessen a döntéshozás és a fellépések hatékonysága. Ezzel egyetértek. A statisztika valóban jó alap lehet a jövő jogalkotása szempontjából. E, és a megelőzés és bűnüldözés területén e, ez különösen igaz. Ugyanakkor 12 milliós költségvetéssel meggyőződésem, hogy a statisztikai felmérésnek nincs értelme, nem lehet minőségre megvalósítani. A metodológia, amely ebben a felmérésben alkalmazásra kerülne, az is kétséges. Az áldozatok meghallgatása túlzottan szubjektív, és így az ő bevallásaik alapján a bűncselekmények száma bizonytalanul és nagyon megnőne. Megkérdőjelezhető a metodika más pontokon is, független attól, hogy most mennyire bizalmas helyzetben kell válaszokat adni a kérdésre, mennyire névtelenül. Például a droggal való kapcsolatra vonatkozó kérdések szorosan összefüggnek a tulajdonlása a, a bosszú, a terrorizmus bűncselekményeivel, és a statisztika, a felmérés módja erősen torzíthatja az eredményeket. Ilyen nehéz gazdasági időkben, amikor az európai költségvetésnek is kevés lehetősége van, egy ilyen költséges és nem eléggé bizonyítható metodikájú felmérésnek nincs értelme. Az Eurostat ö, szerepettől még fontos, de frakcióm nem tudja elfogadni ezt a javaslatot, mert hiányzik az határokon átnyúló, például csempész, drogcsempész, kiber bűnözés, terrorizmus tekintetében, tehát eleve gyenge lenne a felmérés. Ehelyett inkább azt kérem a bizottságtól, hogy költséghatékonyság elemzést végezzen el inkább. Köszönjük, Esworth úr! e valaki megszólalni? De Jong úr először. Köszönöm, elnök úr, és hálával tartozom Kirkhope úrnak is, és helyettesének is, mert bátor lépés elutasítani egy bizottsági javaslatot. De teljesen egyetértek vele. Itt ezt kell tenni. Próbáltak ránk nyomást gyakorolni az alapjogi ügynökség. Nem hallgatta meg fenntartásainkat. Nekünk nem csak az volt az érvünk, és nem az a fő érvünk most sem, hogy a metodikával baj van, bár baj van a metodikával, hanem itt van egy másik baj is, az, hogy szükség van-e ezekre az adatokra egyáltalán. Ennek mi a prioritása? A határokon átnyúló bűncselekmények a szerződések értelmében minket érintő bűncselekmény típusok, de a nemzeti statisztikákat sem szabad elhanyagolni, és szükségesen, részletesen szabályozni bizottsági eszközökkel egy ilyen felmérést, vagy pedig hagyatkozhat, és szerintünk hagyatkozzon a nemzeti hatóságok statisztikáira. Miért ne tudnák a, egyébként a, a helyzethez közelebb levő helyi hatóságok jól és pontosan felmérni azt, amit a bizottság is szeretne tudni, Hazámban vannak ilyen típusú mikroadatok, ebben biztos vagyok, tehát nem kell őket külön gyűjteni. És szerintem, jó, lehet, hogy van különbség a tagállami statisztikai hivatalok működés eredményei minősége között, de ezzel együtt úgy látjuk, hogy ez inkább megduplázza a már létező eljárásokat egy vitatható metod, metodika jegyében. Most már nem vicces, hogyha újra meg újra ugyanazt akarják lenyomni a talkunkon, ha tényleg ö, érdekeli a bizottságot a véleményünk, akkor azt mondjuk, hogy szubjektív kérdésekre nem lehet objektív válaszokat adni. Ha el is végezni a felmérést a bizottság, nem sok értelme, haszna lenne. Ne áldozunk fölöslegesen forrásokat egy fölösleges tevékenységre, és a bizottság viselkedjen felnőttként, fogadja el, hogy ez most nem jött össze, és mi utasítsuk el. Danoka asszony, önné a szó. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Én is az árnyék jelentéstevet Ulnerke Lunácseket helyettesítem, és képviselem a zöldek álláspontját. Mi is nagyon óvatosan foglalkozunk az ilyen javaslatokkal a jelenlegi gazdasági helyzetben az értéket be kell bizonyítani, akkor tudjuk támogatni ezt a javaslatot. Úgy gondoljuk, hogy nehéz összehasonlítani a bizonyosság kapcsolatos statisztikákat, ha nincsen harmonizált büntető jog. A bizottság talán nem a megfelelő intézmény a statisztikák koordinálására, hanem az jogintézmény lenne az. Az EDPS agályaihoz csatlakozunk minden, mindezzel együtt az elutasítást javaslatot támogatjunk. Az elv ellen nem vagyunk, de ne legyen ilyen drága, és pontosabb legyen a javaslat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Nanak asszony. Zirszre kolléga. Zirszre úr, tessék, köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek Kirkhop úr jelentésével. Nem tudom, hogy a bizottság miért gyűjti ezeket az adatokat. Lengyelországban egy rendőrségi tanulmány azt látja, hogy ö, azt mutatta ki, hogy a bűnözés csökken. Miért? Mert most máshol bűnöznek más országokban. A tanulmány azt mutatta ki, hogy a Lengyelország exportálja a bűnözést. Ez nem értékített, ez megállapítás. Három írásos kérdést tettem fel a bizottságnak és a tanácsnak a határon átnyúló bűnözéssel kapcsolatban, és minden alkalommal a válasz az volt, hogy az Eurostatnál nézzem meg a számokat. Az Eurostat számadatai 2008-ra vonatkoznak, tehát valójában nem kaptam választ. A statisztika 2002-től 2008-ig terjed országonként és bűn típusonként, de nincsen általános áttekintés a határon átnyúló bűnözésről. Már még erre vonatkozik a kérdés. Aztán úgy látom, hogy a bizottság és a tanács egyáltalán nem tudja, hogy az Eurostat milyen adatokat gyűjtött, és nem tudnak az Európai Parlament kérdéseire válaszolni a hozzáadott értéke az európai statisztikák, a nemzeti statisztikához képest, hogy az, hogy össze lehet az adatokat hasonlítani. De ezek elavult adatok, nem ö, ad információt a bűnözésre, főleg nem a határon átnyúló bűnözésről. Ha Európát biztonságosabb helyi akarok, akarjuk tenni, akkor ez nem ad pluszértéket. Az előadott támogatom, vegyük nagyon komolyan ezt az ügyet elnök, hárman szóltak hozzá, még valaki kíván, buzotilül, tessék. Most kíván hozzászólni? Igen. Elnézést, csak most érkeztem, de az EPP álláspontja az, hogy követjük az előadó álláspontját ezzel kapcsolatban. Nem vagyunk meggyőződve teljes mértékben arról, hogy Miért kell ez a javaslat? Csak most jöttem, ezért nem tudok a részletekbe belemenni, de ennyit el szerettem volna mondani. That is okay. Elnök, Ashworth kíván válaszolni arra, ami elhangzott. Chairman, I won't react because... Elnök ö, úr, ez Kölkhop úrnak a jelentés, ezért nem nekem kell reagálnom, ö, de el fogom mondani, hogy a bizottság támogatja, és hálás lesz nyilván a kollégák véleményér. A bizottság, az Európai Bizottság kíván kommentárt hozzáfűzni? Most, igen. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy lehetőséget kapunk válaszolni néhány kritikára, mi elhangzott. Eduardo Arrero a nevem a szociális statisztikákkal foglalkozom az Eurostatnál. Azt hiszem nem is kell taglalnom, hogy milyen erőfeszítésekbe, erőfeszítésbe kerül a statisztikák előállítása. Tavaly elfogadtak egy új törvényt, amely javítja majd az áldozatok helyzetét az Európai Unióban Mit tudunk a veszélyeztetett populációról, és e hány áldozat van, ki ők, milyen a disztribúciójuk, a számuk növekedett vagy csökkent, van olyan csoport, amely veszélyeztetettebb, mint más, van-e megfelelő eszközünk, jelentik-e a bűneseteket a rendőrségen összehasonlítható-e a különböző országok helyzete. Ezeket a kérdéseket próbáljuk európai szinten megválaszolni. A tisztelt képviselők elmondták, hogy nincs elég információ. Megpróbáljuk előállítani az adatokat, a javasolt rendelet válasz egy csomagra, a Stockholmi és a Hágai csomagra, amely előirányozza az áldozatok adatainak az összegyűjtését, összegyűjtését és feldolgozását. Gondolom itt senkit sem kell meggyőzni arról, hogy az európai statisztikai rendszer, az Eurostat és a nemzeti és az országok által küldött statisztikák egyesítése a legjobb eljárás. Technikai aspektusa is van ennek az ENSZ 2010-ben adott ki egy modellt, amelyet már teszteltünk, 16 tagállamban. Ez a teszt az alapja annak a szövegnek, amely most önök előtt van a 2012-es Stockholmi díjat a testből készült tanulmány nyerte. Ezt a díjat a kriminológia területén elért legjobb eredmény kapja. El kell ismerjük, hogy csodálkozunk, hogy a jelentésben milyen számolási mechanizmus van. Megértjük, hogy a rendelet javaslat mindenki érdeklődésére számot ad, és kérdéseket vet fel. A rendelet szövegét a tanács már megjavi, megvitatta, és több módosító javaslat született a tanács nem egyértelműen, nem egyhangúlag támogatja a szöveget. Reméljük, hogy közös gondolkozásunk a szöveg javulásához fog vezetni. Fontos megemlíteni, hogy a tagállamok többsége számára az általunk javasolt felmérés az egyetlen módja annak, hogy az áldozatok jellegzetességeit, helyzetét felmérjék. Semmi kétség a felől, és ez szerepel a jelentésben, hogy ezt a gyakorlatot bizalmasan kell kezelni, Ezt a legtöbb tagállammal a statisztikáról szóló törvényről szabályozza. Nagyon röviden néhány kritikával kapcsolatban, ami a jelentésben szerepel. Ez az eszközem koherens. Olvassuk. Nos, harmonizált, összehasonlító módon próbáljuk bemutatni az adatokat a szöveg elég rugalmas kell legyen, hogy figyelembe vegye az országok jellegzetességeit. Kérdés, hogy a válaszadók mindig válaszolnak-e, és kérdés, hogy feltesznek-e kérdést arról, hogy a válaszadó hogyan értékeli szubjektíven a biztonságot. A jelentés bizonyos változók, értékekről is szól. Ez nem csak tartalmi kérdés. Vannak olyan változók, amelyek relevánsnak tűnnek, és fontos szerepet töltenek be a viktimizáció körülhatárolásában. A felmérésnek véletlen, szerű kiválasztás legyen, kell legyen az alapja, ez elv. Kérem, vegyék figyelembe, hogy sok szociális statisztika, életminőség, szegénység, munka, nélküliség, foglalkoztatás felméréseken alapul. Ezt használtuk az Európa 2020 stratégia kialakításánál nem ez az első alkalom, hogy ilyet használunk. Még van egy fontos kérdés, amelyet felvetettek, hogy mennyibe kerül ez a gyakorlat. Egy pilot project, egy próba projekt már lezajlott. Ahhoz, hogy jó eredmény kell legyennek, standard kritériumokra van szükség, és a 12 és úgy gondoljuk, hogy egy negyed millió ember megkérdezése a minimum. Ö, megfelelő számokkal tudjuk alátámasztani. Ez az elutasító jelentés lenne az első az Eurosattal kapcsolatban amikor mi statisztikai elvekkel tudjuk alátámasztani a készülő projektet. Úgy gondoljuk, hogy a felmérés megfelelő információkkal fog szolgálni egy nagyon fontos területen, az áldozatok meghatározásának területén. A nők elleni erőszakról is több adatot kérnek tőlünk. Éppen ez lenne a módja, hogy ezt elérjük. Úgy gondoljuk, ez információt fog adni a hágai és stokholmi program teljesítése elő segítéseképpen. Készek vagyunk a szakbizottsággal megvitatni a jelentés tartalmát, illetve a projekt tartalmát. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük a bizottságnak a hozzászólását. Akkor nem tudom, Buszotil úr szeretne még valamit hozzátenni. Igen, csak nagyon röviden, elnök úr, ha megengedi. Nagyon sajnálatos, hogy e- ilyen kevesen vagyunk itt ma reggel, mert ez egy nagyon fontos döntés, amit meg kell hoznunk, és elutasítunk egy bizottsági javaslatot. Nagyon gondosan figyeltem ott, a, a, amit a bizottság képviselője mondta, a néppártnak az álláspontja az, hogy támogassuk a jelentéstevőt, mert nincs igazi okunk, amiért megzavarnánk a dolgokat, és a jelentéstevő elkészített az anyagát. Ha a bizottságnak sikerül meggyőznie a jelentéstevőt, hogy valami kompromisszum szülessen ebben a kérdésben, akkor mi mindenképpen e, e, készek vagyunk együttműködni ebben tehát mi szeretnénk támogatni a jelentéstevőt abban az esetben, hogyha úgy gondolja, hogy mégiscsak a bizottsággal valamilyen kiutat keres ebből a zsákutcából. Köszönöm. Ahogy mondtam, még van egy néhány percünk, mielőtt Weber asszonynak a jelentésére kerülne sor. Hogyha esetleg valaki még hozzá kíván mond, tenni valamit, Dejang úr, esetleg Esvac úr, hogyha ö, felülvizsgálja az eddig elmondottakat, azt követően, hogy meghallgatta a bizottságot, két kollega reagált erre a helyzetre, de Jang úr öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kicsit ö, aggaszt az, amit Buszutil az imént, úr az imént mondott, mert ez is pénzbe kerül. És el kell mondjam, hogyha megnézzük a ö, különböző területeket, amikkel a Libének foglalkoznia kell. Nem hiszem, hogy végtelenül sok időt kellene fordítanunk egy olyan javaslatra, amit a bizottság tett, és nem jó, és nem nekünk kellene javítani. A bizottságnak kell egy jó minőségű javaslatot előterjeszteni, ez pedig nem történt meg. Úgyhogy én remélem, hogy nem fogunk itt még felesleges konzultációkat folytatni, és a bizottság a saját álláspontjához eközben ragaszkodik, hogy ez eh, fontos, hogy ez eh, elengedhetetlen. Megint csak különbség van a határon át nyúló eh, bűnözés és a belföldi között, és e, nekünk a határon átnyúlóra kell koncentrálnunk, vagy pedig van a nemzeti, a helyi bűnözés, amit elsősorban helyi szinten, nemzeti szinten kell kezelni hogy nem teljesen világos, hogy agregált adatokra van szükségünk európai szinten, és hogy mit jelent egyáltalán az, hogy agregált adatok. Második dolog, hogy nincs igazi útmutatás ebben a doku- bizottsági dokumentben, ami megfelelően elmagyarázná a javaslatot, hogy mi, miközben egyszerűen lehetetlen, miért nem lehet ezeket a nyilvántartásokat felhasználni, hogy egyes tagállamokban nehéz. Én inkább azt mondanám, hogy a rendőrség és a hatóságok vizsgálják meg, hogy tudják ezt hatékonyabbá, jobbá tenni. Nem ez az igazi, hanem hatékony mód. Itt nem csak módszertani kérdésekről van szó, és nem szeretnék belemenni ezekbe a részletekbe és azt elmagyarázták, hogy miért nem jó a metodológia. Nagyon is fontosnak tartom ezeket a politikákat, amit a bizottság említett. Hogyha ez a végeredmény, akkor még egy dilettáns is látja, hogy ez nem jó javaslat statisztikai szempontból. Remélem, hogy a bizottság nem vesztegeti tovább az időnket, további javas, készít egy másik javaslatot, egy megfelelőt, és akkor lesz miről beszélnünk. Köszönöm. Kösz, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, én a következőt tudnám mondani. Egy kritikát fogalmaztunk meg a bizottság irányába, a bizottság visszautasítja ezt a kritikát. Mi mindössze egy minőségi tanulmányt szeretnénk látni, és nem egy egyszerű mennyiségi tanulmányt. Szeretnénk egy minőségi tanulmányt látni, amiben lehetnek különbségek a, különböző tagállamok között, nem mindig összehasonlíthatóak az adatok, itt vannak bizonyos kétségek. De vannak bizonyos kétségeim, és ezért szeretném, hogy egy új javaslat születne. Elnök, jó rendben. Mielőtt visszatérnénk Asholz úrhoz, akkor még megadom a, ott a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A ciprusi elnökség nevében szeretném elmondani, hogy a statisztikai, európai statisztikákra vonatkozó rendelet kérdését már megvitattuk tanácsi munkacsoportban, statisztikai munkacsoportban Már a lengyel elnökség idején is beszéltünk erről 2011. júliusában. Az eredmény az volt, hogy a lengyel elnökség december 22-ére elkészített egy kompromisszumos javaslatot, és hogy a bizottság elmondta, a tanács módosításokat hajtott végre annak érdekében, hogy jobb legyen a javaslat. Egyes tagállamok általános fenntartásokat jelentettek be ezen javaslatokkal kapcsolatban, és meg kell mondjam, hogy ugyanakkor ez politikai szinten nem került megvitatásra, csak szakértői csoport szinten. A ciprusi elnökség meg fogja várni a bizottság végleges jelentését, a Libe bizottságét, és el fogja dönteni, hogy hogyan kezelje ezt az ügyet. Most pedig Esrölt úr. Uh, Elnök úr, köszönöm a szót. Megint csak Kirchhoff úr nevében. Köszönöm a megszólalásaikat. Az önök megjegyzéseit, fenntartásait továbbítom az előadónak, és biztos vagyok benne, és tudom is tőle, hogy ő még további egyeztetésekre nyitott önökkel. Itt a fő kérdés, hogy ennyi pénzért megéri-e ez a felmérés. És most a pénzügyi megszorítások idejében különösen oda kell figyelnünk, hogy ha pénzt költünk valamire, akkor minőségi, hasznosítható, értelmes dolog legyen. Nem azt mondjuk, hogy nem lenne általában szükség ö, ö, jó statisztikákra, hanem azt mondjuk, hogy ennyiért ezt a matematikát nem tudjuk elfogadni. Ashworth úrnak köszönjük, és Kirkhope úrnak is a háttérben, aki megírta a jelentést. Úgy látom, hogy elég egyértelmű a helyzet. Most tovább kell lépnünk azonban, mert 11-kor szavazunk. Weber asszony a következő jelentés felelőse, ugyanakkor ő még nem érkezett meg, de jön. Tehát egy perc múlva itt lesz, azt közölték velem, úgyhogy nem rendelek el szünetet, egyszerűen csak lélegzetet veszünk helyben ülve, és pillanatok múlva folytatjuk. yes, yes, yes. 16. Yes, yes. Excuse me, I I forgot to uh, I forgot to notice that the deadline for. Elfelejtettem elmondani az előző téma kapcsán, hogy a Kirkap jelentés ez benyújtandó módosítók határidője október 16-a 17 óra. Világos mindenkinek? Ez tehát a módosítások benyújtási határideje október 16-17 óra. Hello, thank you. Mrs. Weber. azt, hogy megjött, megadom a szót neki. Nem rendeltem el szünetet, mert tudtam, hogy jön. Köszönöm, hogy sietett. Nem engedtem el a kollégákat. Hatos napi rendi pont az EU alapjogi kartája, a tömegtájékoztatás szabadságának irányadó szabályozása az EU-ban. Elnök úr, lenne egy gond. Tíz órára volt ez a, a vita kiírva. Úgy volt, hogy a pluralizmus és a szabadság téma kerül előbb sorrendben a napirendre, és nincsenek itt az embereim, meg ők sem. Tehát nézem, de nincsenek itt az árnyék előadóim. Te, te itt vagy, igen. Na jó, na jó. Ja, mindenki helyettesíteti magát. Aha. A helyettesek jelzik, hogy ők az árnyék előadók. Elnök. Akkor hát meg kell elégednünk azzal, ami van. Weber asszony, néha vannak ilyen helyzetek. Át kellett alakítanunk a napi rendet, több kényszer volt. De itt vannak, itt vannak, ők is most, tehát erdősül eh, még ők is itt vannak, úgyhogy annyi időt még adok önnek, hogy kifújja magát. Elmondom a többieknek is, hogy a napi rendet egy kicsit át kellett alakítani. McIntyre asszony balesete miatt, ugye eltörte a lábát, ezért kellett az egész napi rendet átírni, és így többeknek hát alkalmazkodni kell ehhez. 11-kor viszont biztos, hogy szavazás lesz. Azt nem akartuk ö, bántani ezt az időpontot. Weber asszony mondja, hogy nagyon sajnálja azt, ami történt McIntyre asszonynal. Együtt érez vele nyilván. Hát ezért kell most így kicsit gyorsra venni a tempót, mert mindenki 11-re jön a szavazásra, utána megint rohan el, tehát kérem Weber azt, hogy de most már a körülmények is optimalizálódnak, mert Sauer, Sauer úr is itt van, Sauer úr, Úgyhogy a helyzet is most már alakul, tehát szerintem elkezdhetjük a témát. Az európai ö, tömegközlési intézet képviselői is itt van, itt vannak az árnyék előadók két képviselői, tehát tömegtájékoztatás szabadságának irányadó szabályozása az EU-ban. Sajer urat üdvözlöm! aki a Európai Média szabályozásra foglalkozó intézet képviselője, és foglalkozik a LIBE által is tárgyalt témával. A jogalkotás és politika csinálás az Európai Unióban hát a tömegtájékoztatás területén. Mr. Sawyer, yours is the floor. Sawyer úr, Önnek adom meg először a szót. Köszönöm szem, szépen. Üdvözlöm az előadóasszonyt is, és valamennyi képviselőt. Azt a tájékoztatást kaptam, hogy beszélhetek anyanyelvemen, amely a német, úgyhogy áttérek akkor most németre. Ma délelőtt rövid áttekintést szeretnék adni önöknek arról, hogy az általunk önök megbízásából végrehajtott felmérés alapján milyen helyzet rajzolódik ki a polgárok jogainak érvényesülése, az információhoz való hozzáférés szabadsága területén az egyes tagállamokban. Röviden utalnék arra, hogy három verzióban is elérhető a tanulmány a neten. Van a 710 oldalas teljes tanulmány. Ebből írtunk egy 130 oldalas rezümét, amelyben a fő következtetéseink találhatók, és függelékként 590 oldal terjedelemben az egyes tagállami jelentéseket mellékeljük, amelyeket a tagállamok maguk ö, írtak. Mivel kevés időm van, én csak a legfőbb következtetésekkel foglalkoznék, a main findings ponttal. Akit ez részletesebben érdekel, megtalálja honlapunkon a teljes anyagot. Röviden a metodológiáról és a megközelítésről, amelyet alkalmaztunk. Először azt próbáltuk felmérni, hogy melyek az új trendek a tagállamokban. A utoljára 2004-ben elvégzett nagy, egyben első ilyen jellegű felmérés óta. Erre alapozva kialakítottunk egy kérdőívet, amelyet köröztettünk a tagállami nemzeti szakértők körében, és amely az országjelentések alapját képezte. Az országjelentések tervezeteit ö, intenzíven megvitattuk azok tagállami szerzőivel, kértünk tőlük menet közben kiegészítést, tisztázást, ö, pontosítást, pont többnyire olyan területeken, ahol a szakértők nem akartak vagy nem tudtak első körben ajánlásokat megfogalmazni. Tehát kértük tőlük, hogy tegyenek javaslatokat a helyzet jobbítására. Utána ezeket összevetettük, és ezt eh, európai benchmarkokkal ugyancsak összevetettük és értékeltük. Az Európai Unió és az Európa Tanács joganyagát vettük alapul, ahol ezek a médiák szabadságáról és a polgárok véleménynyilvánítási szabadságáról rendelkeznek. Hiszen ezek a tagállamokban is mérvadó ö, keretek, és végül pedig ajánlásokat fogalmaztunk meg a tapasztalataink alapján. Nézzük a tagállamokban uralkodó helyzetet először. Az alkotmány szintjén, az alkotmány védelem szintjén minden tagállamban természetesen megfogalmazódik az alkotmányban a szabad véleménynyilvánítás joga és az információhoz való hozzáférés, az információ keresésének és előállításának joga, de azért már itt is vannak apró különbségek. Ha már arról van szó, hogy egy szolgáltató hogyan jut a piacra. Itt aztán már bőven voltak különbségek, és külön kell választani a rádió és hát a sajtó, tehát a mm, mediális és a papír alapú információs világot. Média koncentráció figyelhető meg sok helyütt, a tulajdon tekintetében, de korán sem minden tagállamban. És ahol törvény szabályozza a média koncentráció tilalmát vagy korlátozását, ott sem eléggé átlátható ennek az alkalmazása és a részlete, részletek. A jogi keretek tekintetében a közszolgálati médiumokra vonatkozóan vizsgáltuk azok függetlenségét, hogy az a függetlenségüket hogyan próbálják garantálni. Ez ugye egyfelől pénzügyi függetlenséget is jelent, illetve azt is, hogy milyen feladatokat lát a sajátjának az adott médium, és milyen testületek ellenőrzik a programozás szabadságát, arányosságát. És itt aztán bőven találtunk gondokat az egyes tagállamokban. Számos tagállamból azt a jelzést kaptuk, hogy maga a jogi kerettel, magával a jogi kerettel is baj van, nem kielégítő javításra szorul és nem teszi lehetővé a teljes függetlenségét a hírsugárzóknak a politikától. A tömegtájékoztatási eszközök tevékenysége persze nagyban függ attól is, hogy, hogy a tömegtájékoztatás hogyan definiálják annak fő feladatát miben látják a jogalkotók. Ez valamikor a jogban fogalmazódik meg, gyakran azonban csak a gyakorlatban, az eljárási hatósági gyakorlatban látható, érhető nyomon. Egyes helyzetekben nem láttunk semmilyen garanciát az újságírók például online tevékenysége kapcsán azok szabadságára, illetve a legritkább esetben találtunk definíciót egyáltalán arra, hogy ki minősül újságírónak. Ebből is sok bizonytalanság adódik. A tagállamok ritkán élnek azzal az eszközzel, hogy pozitív ö, tartalmi ajánlásokat tegyenek a médiumoknak, például, hogy a hírekben legyenek kulturális, kisebbségi ö, témájú hírek is. A közszolgálati médiumokon kívül egyébként ezeket a témákat a legritkább esetben karolják föl az adók, tehát a köz, közösség érdekeit a közszolgálatiak látják csak el, és ők is gyakran csak korlátozott mértékben. És ö, egyes országokban, a sajtóágazatban hagyományosan, és ez a legnagyobb kritikánk, az a felfogás uralkodik, hogy nem is kell ezeket a jogszabályokat annyira komolyan venni, és nem mindenki tekinti magára kötelező érvényűnek az egyébként megfogalmazódó szabályokat. A polgárok csak akkor ö, jutnak hozzá a, a tömegtájékoztatási információkhoz, hogyha a hozzáférés korlátlan. Itt persze nyilván vannak természetes korlátok, a, a terjesztés, a terjesztés támogatása területén, illetve hát nagyon különböző az elektronikus, internetes, tévés, rádiós, papíralapú tömegtájékoztatás ilyen igénye. De az európai jog sem rendelkezik elég egyértelműen a rádiófrekvenciákhoz való hozzáférésről, és ebből is adódóan bizonyos sajtótermékek technikai akadályokba üszködnek, tehát, ütköznek, tehát például a terjesztés gyengesége miatt nem jutnak el az újságárusokhoz, és itt egy jogi ellenőrzésre is szükség lenne, meg egy gyakorlatira is, de ez már eleve csak ex post lehet, hiszen a gyakorlatban vannak a hibák. A polgároknak joguk van az információhoz általában. Az állami információkhoz különösen, tehát a kormány munkájával kapcsolatos információkhoz, de sok tagállamban egyáltalán nincs, vagy csak most zajlik az a folyamat, hogy eznek a garanciáit megteremtsék jogilag. A polgárnak ahhoz is joga van, hogy tudja, hogy honnan, kitől származik az információ, és hogy kiknek a kezében vannak a, a tömegtájékoztatási eszközök, a tulajdonlás viszonyait ismerni kellene. Itt nincs kellő tájékoztatás szinte sehol. A közszolgálati médiumok tekintetében pedig felmerül, hogy milyen társadalmi funkciókat tölt be a közszolgálati médium, és ennek megfelelően például a híradás kötelezettségét vizsgáltuk, hogy ezt hogyan teljesítik a közszolgálati adók. És itt is óriási spektrum alakult ki a 27 tagállam közszolgálati adóinak a minőségében. A polgároknak ma általában véve nincs nehézségük általában véve információ, abban, hogy információt jussanak, esetleg anyagi értelemen igen, tehát például, hogy internet előfizetés, újságvásárlás nem mindenkinek egyértelmű, de egyes államok ehhez támogatást adnak közvetett módon a polgároknak. Az pedig már megint más kérdés, hogy mennyire tudnak részt venni a polgárok a médiatartalmak alakításában, mennyire interaktív a média, megfogalmazhatják-e a kritikájukat, ö, utólag vagy előzetesen egy-egy vitás témával kapcsolatban, ö, hogy tudnak véleményt formálni a polgárok. Nos, ezen a területen azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon kevés olyan rendszer működik Európában, ahol akár képviselőink keresztül, akár közvetlenül a polgárok bele szólhatnának a hír csinálásba. A médiapiaci helyzetről szólva, vagy nagyon részletesen mondom el, vagy csak annyit mondok, hogy óriásiak a különbségek, és a különbségek nem csak az egyes országok gazdasági helyzetéből adódóak, hanem például kulturális eredetűek is gyakran. A piaci szereplők száma tekintetében, akár tévé, rádió, újság műfajról beszélünk, nagyon bizonytalanok az adatok eleve. Nehéz megmondani, hogy valódi pluralitás létezik, vagy csak mennyiségi a az, amit soknak hívunk, vagy pedig egyes komoly anyagi hátterű és tulajdonú cégek uralják-e a piacot a látszólagos sokféleség ellenére. A bevételek és a hiányok tekintetében is azt látjuk, hogy általános trend, hogy egyre nehezebb a tömegtájékoztatási eszközöket működtetők helyzete, politikai és pénzügyi nyomás nehezedik rájuk. A kiküldött tudó utalnak arra, hogy kevés hangot kap például általában a kulturális békés együttélés eleme, mint tartalom a sajtóban. Adatszolgáltatóink arra is felhívják a figyelmet, hogy nagyobb koherencia kellene, hogy kialakuljon a, a, az emberi jogok védelmére szóló tízes cikk alapján, Európában a jogalkotások között, és gondot okoz a média koncentráció és a tulajdonviszonyok átláthatatlansága egyes tagállamokban. A végkövetkeztetésekről szólnék, arról, hogy mit jelent ez a tömegszolgált, tömegközl tájékoztatás szabadsága tekintetében, Ugye az alapjogi kortának a 11. cikke, illetve az ECHR 10. cikke kimondja az alapvető jogokat a versenyhez és a kultúrához való jogot. Ennek tükrében, ez egy másodlagos jog, amiről most már beszélünk, az ide vonatkozó irányelvek, a TV irányelv, stb érvényesülésre a tanácsi és a bizottsági szabályok és a bírósági döntések figyelembevétele tekintetében azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az emberi jogi konvenció tízes cikke papíron megvan, és a bírósági gyakorlat ennek az érvényesülését a 11-es alapjogi kartacik alapján egyre jobban próbálja érvényesíteni, de ezzel együtt azon tagállamok, már pedig mindenhol az állam a sokféleség végső garantora, hogy egyes európai tagállamok elmaradnak ettől az európai elvárástól, még az úgynevezett független vagy közszolgálati adók is. Ez azt jelenti, hogy az európai ajánlásokat további intézkedésekkel kéne érvényesíteni, jobban oda kéne ezekre figyelni. És maga az EU jogi keret is még lyukacsos, hiányos. A szubszidiaritás eh, elvét is nyilván figyelembe véve, bizonyos további harmonizációs eh, intézkedésekre szükség lenne, belső piaci, de kulturális és társadalmi szempontból egyaránt. És a hetes cikk, az EU-ról szóló szerződés hetes cikke pedig nem eléggé pontosan rendelkezik arról, hogy a jogállamiság és a demokrácia követelménye a gyakorlatban konkrétan mit jelent. És egy még nem véglegesített következtetésünk az alapjogi karta 11 cikkével kapcsolatos. Ennek kapcsán az merül föl, hogy ha ezt alkalmazzuk a gyakorlatban, akkor kimerítettünk-e már minden intézkedési lehetőséget, vagy sem? az a benyomásunk, hogy a luxemburgi Európai Bíróság az az intézmény jelenleg, amely leginkább sokat tesz és sokat tehet ezen cikk érvényesüléséért. Az utóbbi időben több ilyen per volt, a Scarlett per például, amely kifejezetten erről szólt. Végül pedig ajánlásaink. Egyfelől leszögezzük, hogy véleményünk szerint fontos egyfajta módus vivendit kialakítani az Európa Tanácssal, mert az Európai Unió és az Európa Tanács ö, egymást itt kiegészíthetnék jobban, bár mind a kettő definiálja ezeket a fogalmakat, eljárásokat, de nem elég komplementer módon működnek még. További ajánlásunk lenne az, hogy más nemzetközi fórumokon is erőteljesebben jelenjen meg az EU, és működjön együtt más harmadik országbeli szereplőkkel, különösen ami az internetes tartalmak terjesztését illeti nagyobb koherenciára lenne szükség az egyes tagállami médiapolitikák között, mert nem egyformán érvényesülnek az Európai Unióban a polgárok elvileg egységes jogai az információhoz való hozzáférés tekintetében. Minden tömegtájékoztatási tevékenység kapcsán úgy látjuk, hogy az az aspektus, hogy a tömegtájékoztatási eszközök a kultúra, a közhaszon és a gazdaság érdekeit egyaránt szolgálják, ez nem érvényesül kellő egyensúlyban. Felmérésünk 8 év távlatában 2004-ben volt az hasonló utolsó és egyben első felmérés, pedig azt tárta föl, hogy továbbra is szükség van arra, hogy megerősítsük jogi alapjainkat és a gyakorlatot, egységesebb, megbízhatóbb, és hát persze főleg alkalmazottabb szabályrendszerre lenne szükség. Ami az alapjogokat illeti, sok ügynökség, EU intézmény foglalkozik a témával különböző aspektusaival. Ezek között is több együttműködésre lenne szükség, hiszen jelenleg úgy tűnik, hogy néha akár háromszoros átfedésben végzik ugyanazt a tevékenységet ezek a szervezetek, ugye a, a Bécsi ö, alapjogi ügynökség, ö, ha már működik, akkor a egyébként nem túl nagy költségvetését hogyan használhatná jobban az együttműködésre. A szerződés kultúrához való hozzáférési jogról szóló része jobban meg kéne, hogy jelenjen a tagállami jogokban, itt biztos, hogy több harmonizációra és több aktivizmusra lenne szükség. Ugyanakkor ezt ö, ö, nagy szkepszis övezi ezt az igényt. Végül pedig a konkrét médiapolitikára vonatkozóan úgy látjuk, hogy megfontolandó lenne, megvizsgálandó lenne, hogy hogy esetleg az Európai Bizottságot felkérjük a média tulajdon jog, a média koncentráció ö, tekintetében, hogy jogot alkotson legalább a transzparenciára vonatkozóan. Ha pedig az audiovizuális médiumokra vonatkozó irányelvet felülvizsgálják majd, mint ahogy ez majd a jövőben megtörténik, akkor ennek kapcsán ö, meg kéne erősíteni az ellen véleményhez való jogra vonatkozó részt, és egyéb garanciákat is bele kéne fogalmazni a szövegbe a véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatban. Ami pedig ö, az egyes tagállami megvalósulásokat illeti, a, az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv, illetve a termék keret irányelv ügyében vonatkozásában is van tennivaló, úgy tűnik, ugyanis a polgárok érdekei a kulturális információs termékek tekintetében sérülnek. Például ugye, ha az Apple egymaga dönthet arról, hogy az egyes tagállamokban vagy az egész EU-ban milyen karikatúra jelenik meg a készüléken, ez adat esetben egy jogokat sértő döntés lehet, és erre nincsen szabályozás. Az elektronikai, elektronikus kommunikáció területén pedig gondolom a parlament az önök érdeke is az, hogy a hálózat semlegességre vonatkozó szabályokat továbbfejlesszük, és felülvizsgáljuk, hogy milyen támogatási ösztönző rendszerrel lehet legjobban a tömegtájékoztatás tartalmai közül bizonyosokat jobban támogatni. Ugyanez érvényes a frekvencia politikára vonatkozó szabályokra. Pontosítandók. A tagállami jelentések alapján a szellemi tulajdonjog fejezet tekintetében kiderült már korábban, hogy revízióra lenne szükség, szerintünk minél hamarabb, mert a jelenlegi joganyag elavult, ugyanakkor nagyon kemény kihívás lesz ennek a megújítása. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Thank you very much uh, for your present. Köszönöm szépen a prezentációt. Hát valóban nehéz Dió. Először is szeretném megadni a szót Weber asszonynak, hogy mutassa be a jelentést, és ö, a hozzászólásokat utána kérnénk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is hat mondjak köszönetet az erőfeszítésekért, a prezentációért, és azért, hogy velünk lehet kollégánk. Nehéz elképzelni megfelelőbb időt arra, hogy a tanulmány eredményeit és az ajánlásokat bemutassuk, mint most, amikor a jelentés tervezetet vitatjuk. Sok ajánlás megtalálja az útját a módosítók révén a szövegbe. Ez a saját kezdeményezésű jelentés, ez azt jelenti, hogy korlátozott a szavak száma, ezért nem csodálkozom, hogyha a módosítók száma nagyon nagy lesz. Közhely azt mondani, hogy az utóbbi évtizedben páne összeurópai szinten sok ajánlás és állásfoglás született az Európa Tanács, az OECD, az Európai Parlament keretein belül. Miért kell újabb saját kezdeményezésű jelentés? Megpróbál megválaszolni a kérdést azzal, hogy két újabb kérdést teszek fel meg vagyunk elégeded, elégedve a média helyzetével a tagországokban? Tetszik, amit látunk a tagállamokban? A további kérdés a az Európai Bizottság válaszaival elégedettek vagyunk-e. Nagyon erős jelzéseket küldtek, hogy egyes tagállamokban a média szabadság veszélyeben van. Két nem a válasz. Tehát valami más úton kell elindulni. Mást kell lehetővé tenni az EU-ban, hogy a média szabadság és a pluralizmus valóban érvényesüljön, ahogy azt a, az alapjogi a 11. cikke kimondja miután a Lisszaboni szerződés életbe lépett, eljött a megfelelő idő, hogy megvitassuk az alapjogi kárta szövegének a tanulságait. Nem szeretném megmondani azt, ami a jelentés van, csak szeretnék néhány dologra rávilágítani. Remélem, hogy a vita végére és a szavazás véges végére egy tendők listája kialakulna a tagállamok számára, és egy elkerülendő cselekvések, állapotok listája is kialakulna a tagállamok számára és a bizottság számára. Nagyon bonyolult kérdésről van szó ugyanis nem tudjuk megoldani a gazdasági válságot mi magunk a médiák területén és a médiaszabadság területén az újságírás kérdéseit megoldva. De azt tegyük világossá, hogy a szabályok kötelező érvényűek a tagállamok számára. Nem szabad manipulálni ezt a helyzetet politikai célokból Sok módja van, hogy ezt mégis megtegyék a tagállamok, hogy őszintén szóljak. nem szabad rosszul használniuk a jelenleg létező szabályokat, a ö, nemzetbiztonsággal kapcsolatban létező szabályokat. Nem szabad ö, egyes médiákat állami pénzből támogatni. Azokat a médiákat, amelyekre az államnak úgy érzi, különösen szüksége van. Meg kedvezőek számára. Meg kell említeni azt is, hogy a szabályozás nem szabad lehetővé tenni, hogy újságíróként épüljenek be a biztonsági szolgálat emberei a sajtóba, mert az aláása a sajtónak a képét. Sútognak erről évek óta, de most már bizonyíték is van arra, hogy ez megtörtént. Az elkerülendők listája sokkal hosszabb, mint a teendőké. A teendők listáján rajta vannak az ilyen jelentések is, de sok minden olyan van, amit egy állam, egy kormány meg kell tegyen annak érdekében, hogy megvédje a média szabadságot és a média pluralizmust. Azt hiszem, hogy az a tulajdonnak az egyik legfontosabb dolog. Sok szereplővel találkoztam az utóbbi hónapokban. El kell mondjam, hogy az összes újságíró szövetség, akik a közszolgálatok, az audiovizuális szolgáltatókat képviselik, az írott sajtót, vagy a magán ö, szférát. Ö, mindegyik hangsúlyozza, mennyire fontos átlátni a ö, tulajdoni megoszlást. Ennek lehetnek akadályai. Ha azt mondják, ez nem lehetséges, akkor miért beszélünk arról, hogy a korrupció ellen és a szervezetbűnözés bűnözés ellen akarunk harcolni. Ne legyünk álszentek. Ugyanazt a nyelvezetet kell használnunk, ugyanazokat a gondolatokat kell megfogalmaznunk a legkülönbözőbb körülmények között. Én arra számítok, azt szeretném, hogy új szabályozási környezet legyen az EU-ban. Az EU alapjogi kárta kötelező érvényű. Tudjuk, hogy a kárta rendelkezéseit akkor kell úgy kell alkalmazni, hogy a többi EU szabályjal kombinálják. De személy szerint. Túl sokszor hallottam ebben a parlamentben, hogy a kárta 11. cikk cikkét a szerződés második cikkével kell kombinálni. És a hetedik cikkel nem, nem mondhatjuk, hogy a szerződés nem ö, európai szabály, csak másodlagos. Nem, komolyan úgy gondolom, hogy el fogják fogadni, a, parl- a parlament el fogja fogadni ö, ezt a mostani tervezetet. Nagyon szeretném már látni a gyakorlatban a monitoringozási mechanizmus megvalósulását. Ez a jelentés nem arról szól, hogy megnevezzük és megszégyenítsük azokat, akik ezt megérdemlik. Nem az elveket fogalmazza meg. Azt hiszem, hogy az alapjogi ügynökség, de a média és pluralizmus központ is lehet ez az intézmény, de legyen egy felelős intézmény. Kell egy EU intézmény, amely ezzel foglalkozik. A megnevezéssel és megszégyenítéssel. mert a nyilvános viták Strasbourgban arról szóltak, hogy egyes tagállamokban nem elfogadható a helyzet. Mielőtt szankcionálnánk, azaz megpróbáljuk használni a hetedik minket. Nos, azelőtt jobb megelőzéssel próbálkozni. Az a tény, hogy egy ország megnevezés nyer, talán már ösztönzés arra, hogy az ország megváltoztassa a magatartását. Elég információt kell adni ahhoz, hogy az ország elgondolkozzék ezen. Olyan feeling volt a bizottság, olyan néma maradt sok esetben. Van még egy aspektus, amelyről nem szabad megfelelkezni, az Európai Bizottság egy valamivel még adós. Azzal, amit az irányelv előirányoz, annak a végrehajtásával. kell -e új szabályozás a médiával kapcsolatban. Az a személyes véleményem, hogy nincs szükségünk rá, habár egyes korábbi parlamenti állásfoglalásokban volt ilyen gondolat. Akár hány szervezettel találkozom, újságíró szövetséggel, mindenki azt mondta, hogy nem kell új jogszabály. Nem csak azért, mert a szubszidiaritás elvét kell alkalmazni, hanem azért, mert annyira különböző a valóság a különböző országokban, annyira különbözőek a kulturális hagyományok, hogy nem lenne jó valami közös jogszabályjal előrukkolni. Több média és nem kormányzati szervezet kezdeményezett állampolgári kezdeményezést. November 6-án erről fogunk hallani. Lesz egy meghallgatás, és utána fogjuk megfogalmazni a módosítókat, mert a meghallgatás eredményeként erre is lehet számítani. Van egy vélemény, amit a Kult Szakbizottság fejezett ki. Gondolom, hogy ezt is figyelembe kell vennünk. Az ALD politikai tanácsadónak szeretnék még köszönetet mondani végezetül. Thank you, Mrs. Weber. Köszönöm szépen, Weber asszony. És akkor most megkezdhetjük a vitát Buszutil úr elsőként. Köszönöm szépen, elnök úr, és a, az árnyékjelentés nevünk nevében Marinescu úr helyett szólok hozzá, őnek el kellett mennie mai napon a saját választó körzetébe. Köszönöm szépen, engedjék meg, hogy köszönetet mondjak Weber asszonynak a javaslatért, és a néppárt nagyon jó alapnak tekinti ezt a jelentést. Nagyon kiegyensúlyozott jelentésnek tartjuk, és rendkívül nagyra értékeljük. Két fő kérdés van, amire fel szeretném hívni a figyelmet. Az első említésre került Weber asszony iménti hozzászólásában is. Ez pedig a mi kompetenciáknak a határai. Milyen mértékben tudunk beleszólni az ilyen típusú témákba, milyen mértékig alkalmazhatjuk az Európai Unió kartáját, és kérhetjük-e vajon a bizottságot, hogy készítsen jogalkotási javaslatot se a bizottság vegyen részt ebben a vitában, és mondja el, hogy szerintük mi a kompetencia határa a bizottságnak és az uniónak. Tehát én úgy értelmezem, hogy az EU kartája nem könnyen alkalmazható erre a területre, mert nem specifikusan arra vonatkozik, ami a tagállamokban történik mert a tagállamokbani helyzetet és az emberi jogokat más okmányok szabályozzák. Tehát itten az a kérdés, hogy az uniós szabályokat a tagállamoknak kell alkalmazniuk. Történt egy utalás a jogalkotási kezdeményezésre vonatkozóan az F preambulumban. Szerintünk az Európai Uniónak nincs ilyen kompetenciája ezen a területen. De megint csak a bizottságot kérném, hogy mondják meg, hogy szerintük lehetséges-e vagy sem, mert teljesen felesleges ezeket a dolgokat megismételni folyamatosan. Nagyra értékelnénk, hogyha tudnánk azt, hogy egyáltalán van-e kompetenciák. Ha van kompetenciák, igen, akkor kérjük a bizottságot, hogy tegyen egy javaslatot. De hogyha nincsen, akkor ezt viszont világossá kell tenni egyszer mindenkorra. Ugyanez vonatkozik az olyan ügyekre, amik azzal kapcsolatosak, hogy mi történik akkor, hogyha komolyan megsértik a ö, jogokat a tagállamokban. Az nyilvánvaló, hogy ezzel foglalkozni kell, ez aggasztó, de hogy hogyan kezeljük, ahhoz tudnunk kell, hogy milyen mechanizmust használhatunk. Felesleges, hogy valakitől kérjünk valamit, hogy tegyen, hogyha annak az, akit megkérünk, annak nincs meg hozzá a jogköre. Tehát tegyük világossá, hogy melyik mechanizmus alkalmazható vagy alkalmazandó, hogyha a médiák szabadságát súlyosan megsértik egy tagállamban. Hasonlóképpen a tízes bekezdéssel ott van egy felhívás, hogy jöjjön létre egy európai szabályozó valamennyi médiára vonatkozóan, amelyiknek megfelelő szankcionálási joga is lenne. Ez vajon egy olyan dolog, amit megtehet az Európai Unió? A szerződések felhatalmazzák erre az Európai Uniót? Ezt mindenképpen szeretném, hogyha megválaszolnák, még mielőtt döntésre jutunk. És végezetül egy nagyon fontos kérdéskörrel kell foglalkoznunk, hogy ami a média szabadságnak a lelke, a, az újságírásnak a minősége, az etikai normák, és az integritás értekle, a függetlenség, a professzionalizmus, és nyilvánvalóan a magatartási kódexek alkalmazása. Megint csak úgy gondolom, hogy ez nem igazán a mi hatáskörünk, nem is biztos, hogy ebben mi jogal, jogot alkathatunk. Tehát mindenképpen jó lenne, ha egy bekezdést beiktatnánk, amiben utalunk arra, hogy mennyire fontos az etika, az integritás az újságírásban, és ez az egyik alapja a pluralizmusnak és a ö, megfelelő működésnek. Köszönöm, Busz Kocasszony. Köszönöm szépen, én a szociál, és demokraták nevében szólok hozzá, de Sajer urat is köszönöm az előadását, illetve jelentéstevőnek ezt a tervezetet. Csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy hogyan kezdtük el ezt a munkát. Voltak időszakok, amikor a Liber Bizottságnak az volt a véleménye, hogy egy minimum követelményt kellene megfogalmaznunk a média pluralizmusra és szabadságjogokra vonatkozóan. És csak éppen azóta dolgozunk ezen, és azt is tudjuk, hogy a bizottság a felelős az audiovizuális területért, létrejött egy testület, ezzel ö, üléseztünk, tanácskoztunk, ők is dolgoznak ezen a kérdésen, és ö, néhány nappal ezelőtt a bizottság elfogadta, elfogadott egy állampolgári kezdeményezést a média pluralizmus területén, ami egy indirekt válasz arra a kérdésre, ami állandóan visszajön, amióta ezt a témát vitatjuk, hogy ha ezt elfogadták ezt a kezdeményezést, akkor ez azt jelenti, hogy bizonyos kompetenciája mindenképpen van az uniónak, és tovább tudunk lépni. Azt is említették, hogy ez egy eléggé elaprózódott, töredezett ö, ö, uniós keret. Nagyon fontos ezért a koordináció, a harmonizáció egyes területeken, és a monitoring, a nyomonkövetés is. Ezzel teljes mértékben egyetértünk. De Buszotil úrnak mondom, én úgy gondolom, hogy mindenképpen kellene, hogy legyen egy listánk a minimum követelményekre vonatkozóan a média pluralizmus és a média szabadság területén. Ön sok aspektust említett, ami problémát okoz, és most egy sokkal ö, jobb listánk van a problémákról, mint a megoldásokról és az ajánlásokról. De úgy vélem, hogy a mi felelősségünk, hogy az ajánlásokat tovább vigyük, Számunkra fontos, és a jogi szolgálat, eh, ahogy Weber azt is említette, eh, meg kell kérdezni az összes jogi szolgálatot, a bizottságot is, hogy ők hogyan értelmezik saját kompetenciájukat. Úgy gondolom, hogy ugyanakkor a mi felelősségünk is az, hogy valamilyen megfelelő eh, ajánlásokat tegyünk a minimum követelményekre vonatkozóan, majd pedig a bizottságnak kell tovább lépnie, egy irányel. Nem lehet -e, hogy ez egy nagyon pontosan, világosan megfogalmazott rendelet legyen, de a média szabadság és a média szabadság pluralizmus szabályozása és a tulajdoni szerkezet átláthatósága ugyancsak nagyon fontos. Ezek voltak a legnagyobb, legfontosabb kérdések, ismerve a tagállami helyzeteket. Mindenképpen kellő bátorság kell részünkről, hogy világosan, egyértelműen fogalmazunk, és hogy tovább tudjunk lépni. Meg kell vizsgálnunk a kompetenciáink határait, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy abban is világosan kell eljárnunk, hogy világosan adjunk hangot a véleményünknek. Úgyhogy köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Gönc asszony, Indevelt asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, csak nagyon röviden arra szeretik reagálni, amit Simon Busuttil mondott. Minden egyes alkalommal mindig van valami, amit egyik vagy másik eh, politikai párt nem akar, és akkor mindig az Európai Unió kompetenciájával jönnek. Nagyon sok minden van az Euróvezetben, amit megteszünk, és eh, alig van, eh, vagy nagyon vékony jégen járunk, ha egyáltalán van kompetencia. Tegnap az ön frakciója támogatott egy olyan jelentést a FEM bizottságban, amit szerencsére elvetettünk, hogy például a nőknél milyen képet sugároznak a médiák. Van erre kompetenciánk? Szerintem nincs, akkor miért támogatták? Itt egy Európa az értékek közössége, és ez kell, hogy a célunk legyen. És hogyha ön úgy gondolja, hogy nincs meg a jogalap, akkor létre fogunk hozni egy jogalapot a jövőbeni szerződésekben. Tehát inkább ezen gondolkodjunk, ahelyett, hogy itt a jogi érveket pufogtatják azért, hogy ne legyen vita. A média szabadságot meg akarjuk védeni, úgyhogy tegyük meg. Köszönöm szépen, Invelt Szercsentini úr. Köszönöm az Ms. Gantz, Gönc asszonynak és Intvelt asszonynak az érveire építve, azt tudom, én is hasonlókat tudok mondani. A Költségvetési Ellenőrzősi Bizottság egy jelentése elkészült, hogy az európai újságírás kerüljön megvizsgálásra abból a szempontból, hogy nincsen visszaélés az Európai Uniós pénzekkel. Nagyon érdekes olvasmány és különböző példákat láthattunk a különböző országokból, hogy az újságírók hogyan tártak fel például Európai Uniós pénzekkel történt csalást, és hogyan lehet segíteni az újságírókat abban, hogy több ilyen információ kerüljön napvilágra. A médiák szabadsága azt is jelenti, hogy az európai intézményeknek is változtatniuk kell a magatartásokon. A dokumentumokhoz váló hozzáférésről szóló vita ide tartozik. Például úgy tűnik, hogy itt eh, Brüsszelben sokan nem akarják az átláthatóságot, és titkossal igyekeznek minősíteni sok mindent. Itt volt szó a whistleblowerekről, tehát akik felhívják a figyelmet, a forrásvédelemről az újságírók esetében. Ha azt akarjuk, hogy jó újságírás legyen, akkor olyan politikusok kellenek, akik vállalják az átláthatóságot, és megvédik az újságírókat. Ezt össze kell kapcsolni azzal a vitával, amit itt folytatunk most, Weber asszonynak a jelentését, mert ez egy nagyon fontos, komoly vitának a, az eredménye a, azzal kapcsolatban, ami Magyarországon volt a médiatörvényel kapcsolatban. És nagyon fontos az olaszországi média helyzet is tény, az a tény, hogy megpróbálunk olyan eszközöket találni, ami segíti a pluralisztikus médiákat, és ami védi az újságírókat, az, ez a lényeg a munkánk, és ezért tesszük mindezt. És mindig, amikor vitát folytatunk, akkor mindig az jön elő, hogy mi nem vagyunk jogosultak. Azt hiszem, hogy Intvelt asszonynak igaza van abban, hogy meg kell találnunk a módját annak, hogy igenis legyen lehetőségünk fellépni. Weber asszony, aki nagyon jól ismeri ezt a témát, csak éppen, hogy érintette ezt a témát. A parlament több alkalommal kérte az Európai Bizottságot többségi szavazással, hogy készítsen egy jogalkotási kezdeményezést. Ön említette az F pontot, de nem csak hangsúlyozni szeretnénk, hanem vissza szeretnénk utalni és emlékeztetni, hogy mi nekünk igenis egy ilyen jogszabályra szükségünk van. Ha ezt nem tesszük, akkor vitatkozhatunk még arról, hogy mi van Romániában, és rá kellene mutatnunk azokra az tagállamokra, melyek nem akarják a helyes úton járni. És még több példa kell arra, ahol a ö, médiának befogták a száját, miközben a politikusok nagyon jól tudják, hogyha a médiá, médiának befogják a száját, akkor a demokrácia sírül, De Jangúr. Köszönöm szépen, elnök úr! Meg kell mondjam, hogy először is szeretnék köszönetet mondani Sejer úrnak az előadásáért, nagyon hasznosnak találtam az ajánlásokat is, és Weber asszonynak is köszönetet akarok mondani, mert szerintem nagyon jó alapot teremtett a vitánkhoz. És biztos vagyok abban, hogy nagyon sok módosító indítvány lesz, ez a két dolog egyébként nem mond önmagában ellent egymásnak, nagyon sok tekintetben egyetérek Sofin feltel is. Természetesen az én delegáció delegációm nagyon odafigyel, hogy megsértik-e a szubszidiaritás elvét. De hogy ez a különbség ugye a karta még, hogyha uniós politikát tükröz, és nem általános emberi jogi vonatkozásokat az unió kompetencia, hogy megvan ezen a területen vagy se, ezt említették, ugye a nyomozó újságírás kérdését, hogy korrupciókat tártak fel újságírók, tehát szerintem mindenképpen érdekünk, hogy előmozdítsuk ezt a területet. Én szívesen látnék további ajánlásokat arra, hogy hogyan lehet ösztönözni az oknyomozó újságírást. Ez nagyon jó fejlemények, és, és nagyon sokan valamikor a médiák vagy az újságírók nagyon sok alapot, hátteret szolgáltattak, ide tartoznak az oknyomozó újságírók is, és a nagyon korlátozott forrásokkal dolgoztak. Vannak Brüsszelben is olyan tudósítók, akik arról tájékoztatnak, ami történik, és ennek is egyre nagyobb fontossága van. Érdemes azt is megvizsgálni, hogy a médiákat hogy érti a, érinti a gazdasági válság, és hogyan hat ez ki a médiák minőségére, és hogy a kormányok, illetve az európai szinten hogyan támogatjuk és segítjük a jó újságírást. Ezzel kapcsolatban szeretnék majd néhány módosítót beadni. Említette a versenytörvényt is. A versenytörvény nagyon fontos a média szabadsága szempontjából, és ezért örülök Söring úrnak a javaslatára, hogy megfelelő egyensúly kell a belső piac, a kulturális értékek és a magas szintű újságírás között. Szerintem ez önmagában is egy érték. Hogyha a verseny azt eredményezi, hogy felszínesebb és kevésbé jók a médiák, akkor ez nem feltétlenül jó. A versenytörvény azt is eléggé bekorlátozta, hogy az közszolgálati rádiók vagy közszolgálati műsorsugárzók mit tehetnek és a közszolgálati média jelenleg úgy olyan helyzetben van, hogy Európában mindenütt csökkentik a médiák költségvetését. Tehát lehet ez hivatalos vagy nem hivatalos, nem az a gond, hogy nincs meg az a pénz, ami szükséges ahhoz, hogy jó minőségű közszolgálati médiák működjenek. És végezetül egy levelet intéztem az elnökséghez azon aggodalmaimról, ami az Ekonban történt a javaslattal kapcsolatban. Ott vannak véd intézkedéseink, az újságírók rendkívül nehéz helyzetben vannak. Ha bizalmas információkat hoznak létre vállalatokról vagy piacokról, akkor a az újság ezen nyer, mert nagyobb példányszámot tud eladni, ugyanakkor büntető jogszabályok sújthatják őket. És nagyon rossznak tartom azt, hogy a parlamentben, miután elfogadtuk az én jelentésemet a büntetőjog harmonizálásáról, a jogi szolgálat támogatásával azt látjuk, hogy miután lényeges munkát végeztünk, valójában nem jó minőségű ez a, és a jogi szolgálat nem nézte meg, és éppen az újságírókra, hogy ez milyen veszélyt jelent, ezért úgy gondolom, hogy ezt nagyon komolyan meg kell vizsgálni, és koherensnek kell lenni önmagunkkal is. És szerintem ennek is meg kell jelenni a jelentésben. Köszönöm. Thank you, Mr. Ilchev. Köszönjük, Elcsesz úr. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. és gratulálok Renata Webernek a jelentéshez, mert nagyon fontos jelentésről van szó, amely persze még sok módosítót fog generálni. Na de általában a sok módosító azt mutatja, hogy a téma is fontos, meg a jelentés is komolyan meg van írva. A szólásszabadság, a médiák szabadsága sajnos egyre aktuálisabb kérdés, nem is kell most már egyes országokról beszélni, mert gyakorlatilag trendé vált a demokratikus jogok korlátozása. Sajer úr is nagyon érdekes adatokat tárt elénk. Említette, hogy A nyomtatott sajtó terjesztése egyre nagyobb gondokba ütközik, egyes helyeken már katasztrofális, mert akiknek megvan az eszközük, hálózatuk a terjesztéshez, azok határozzák meg, hogy egy újság meddig maradhat fönn. Tehát a terjesztők uralkodnak gyakorlatilag a tartalmakon. A média koncentráció nyilván a hálózatok koncentrációjával is együtt járt. És nagyon sajnálatos, hogy a média piac, reklámpiac kapcsán keveset beszélünk arról az összefüggésről, amely a politikai hatalom és a média között egyre inkább újra megerősödőben van Európa szerte. A megszűnés helyett sok médium azt választja, hogy inkább behódol a hatalomnak, mert fennmaradását csak így látja garantáltnak. És így aztán persze nyilván az újságírói és polgári kreativitás is sérül, és gépezetté válik a sajtó önként, ráadásul persze nyomás alatt. És ö, azok, akik maguk hasznára akarják fordítani a demokrácia szabályait, minden lehetséges alkalmat megragadnak, a szubszidaritás elvét is például, hogy hogy a fölöttük létrejöhető ellenőrzés alól kibújjanak. Ez az átláthatóság kérdésére viszát engem. Nem elegendő a egy-két esetben feltárni a, a tulajdonjogokat, mert néha nem is ugyanolyan név alatt, nem csak az újság neve, hanem a tulajdonosok neve is különbözik, mégiscsak ugyanaz a tulajdonosi csoport búvik meg. Tehát szükség van minimális követelményekre, de ez nem jelentheti azt, hogy ezek általánosak, megfoghatatlanok legyenek. Ezek, ha minimálisak is, de legyenek kötelező érvényűek, végrehajthatóak, és ké, legyenek képesek kimutatni, ha sérül, már pedig sérül a média szabadság. Legyenek kategorikusabbak a szabályaink és a hozzájuk fűződő szankciók. Az Europolnak is van ebben szerepe, a Frontexnek is az úrnak is. Ahogy Renáta is elmondta, a bizottságot bátorítsuk, hogy ne hajoljon meg maga a bizottság is eleve jogalkotási javaslatával a hatalmi csoportok előtt, akik megsértik a gazdasági, pénzügyi, ö, ö, adatvédelmi versenyszabályokat, azoknak nem szabad eluralkodni a társadalmon. Elnök. Weber asszony, egy zárszó erejéig megadom önnek a szót. És aztán Coelho urat is meghallgatjuk, de 11-kor, tudják, szavazunk. Köszönöm elnök úr, és a kollégáknak is a véleményeiket. Nem akarok most, és nem is tudok mindegyikre válaszolni, nincs erre idő. Lesz november 6-án egy meghallgatásunk, és ha jól tudom, akkor mivel a módosítók benyújtási határideje november 8, még lesz a meghallgatás után is időnk érvelésünk kialakítására. És több árnyék előadói egyeztetés is lesz még addig. De leszeretném szögezni, hogy értem, amit Szofi mond, hogyha nincs jogalkotás, akkor benyomul a helyére más. De mások meg azt mondják, hogy ez sokáig tart. Szerintem most a 11-es cikre hivatkozva és a szerződés kettes cikkére hivatkozva igenis lehet azonnal lépni, ez hatalmat ad az ellenőrzés kezébe. Ezt kell kihasználni. Értjük, hogy a bizottság nem akart most részt venni, jól értem? Majd a módosítók után nyilvánul meg. Tehát a bizottság nem akar hozzászólni, jó? Akkor Weber asszonynak köszönöm. És azt javaslom, hogy térjünk át a következő napirend pontra, de azért elismétlem én is, hogy a jelentés keretét képező témáról november 6-án lesz a meghallgatásunk a Libe Bizottságban, és a módosítók határaja, hogy elhangzott november 8-a déli 12 óra csak hogy tőlem is hallják. Most Coelho úr jelentése következik a SZISZ 2-ről. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Mint tudják, a SZISZ eszközről ma kellett volna szavazni, tizen, kell a tervek szerint szóval 11-kor. Nos, mi történt? három megállapotásra jutottunk. A bizottságnak a javaslatát javasoljuk, mert a jog bizonytalanságot feloldaná, másrészt egy gyors eljárás követünk azért, hogy a tagállamok részesülhessenek a költségvetési sorokból. Ez érthető óhaj a nemzeti rendszerek részéről, másrészt módosítások történtek, hogy az adatvédelmet tudjuk biztosítani a migrációs ügyekben. Nos, mi történt? A tanács úgy döntött, hogy ketté választja a ö, bizottság eredeti javaslatát. Eljárási szempontból most már nem az eredeti javaslaton dolgozunk, amit a bizottság megfogalmazott, hanem két új javaslat van a tanács részéről. Ezért nem szavazhatunk ma, mint ahogy terveztük, és meg kell a módosítókkal is változtatni, a, át kell vinni az eredeti javaslatról a két új szövegre néhány perccel ezelőtt közre is adtunk egy dokumentumot ilyen értelemben. Ezért elnök úr, hogy fent maradhatson a libe kompromisszum, és segítsük a tagállamokat abba, hogy a ö, költségvetésből részesülhessenek még idén. Az egyszerűséges eljárást javaslom, ami a 46. Ö, eljárási neveltek pont az első szabályzatban. Semmi új nem történik, a módosítókat át kell vinni az eredeti szövegről a két új szövegre. Így a Libe szakbizottság ö, megszavazhatja Strasbourgban a novemberi ö, ülésen. Ezt javaslom az árnyék jelentés tevőknek és a liveveli kollégáknak. Elnök, köszönöm szépen, Koljó úr. Még néhány perc marad az elnökségnek vagy a bizottságnak, hogy ezzel kapcsolatban szóljon, tehát ö, átállás a második generációra az SZIS-ben elnökség. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek. A tanács elnöksége köszönni a parlamentnek a munkát, amelyet végzett a javaslattal kapcsolatban, valamint a rugalmasságot, amelyről tanúbizonyságot tesz a gyorsított eljárás során. A tanács oda fog figyelni természetesen minden módosítóra, amelyet benyújtanak és megfontolás tárgyává teszi végezetül. Szeretném elmondani, hogy ne felejtsük el, hogy a két projekt milyen fontos. Ez teszi működő képessé a rendszert 2013 első negyed évében már. Elnök, köszönöm szépen az elnökségnek. Bizottság nem, ha nem, nincs több megjegyzés hallottuk az update-et, a legújabb információt. A SIS átdolgozott változatáról. Mm, be kell jelentenem, hogy hallottuk a jelentéstevő javaslatát, hogy egyszerűsített eljárás legyen az első szavazat 46. cikke értelmében mindkét tanácsi szöveggel kapcsolatban. Hogyha mindenki egyetért, az azt jelenti, hogyha nincsen ellenvetés a javaslatra, amelyet Kajor megfogalmazott, akkor elfogadottnak kell tekinteni. Ugye ez így történt. Akkor egyetértünk az egységeset eljárás beindításában, 46. cikk szerint. Köszönöm szépen Kólya úrnak a jelentést, és most néhány perc, mielőtt a szavazásnak nekiláthatnánk. Kérem, mindenki ellenőrizze, hogy megvan-e az elektronikus szavazókártya. 11-kor kell kezdenünk, két-három perc múlva, és kezdeni is fogunk. So, here we go. Nos, akkor kezdjük. Több szavazás is van, de kettőt elhalasztottunk. Időnk van, de azért kezdjük rajta. Az első tényleges szavazás az Európai Unió szolidaritási, EU kölcsös védelmi szolidaritási záradékai. Buzutil úr az előadó. Tehát kezdjük a szavazás módosítókkal kezdjük. Első mellette. Those against. Ellene elfogadva. Kettes módosító mellette, ellene, elfogadva. Harmas mellett, ellene, elutasítva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös, nem elnézést kérek, okafogyott. Nem, betoldásként. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcas, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 9-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 10-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Első kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 17-es mellette. Ellene tartózkodás, akkor ellenőrizzük, lássuk pontosan hányan vannak mellette ellene. Ellenőrizzük. 17-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Huszonegy, tizenhét arányban elfogadva. 18-as mellett ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasítva. 19-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 20-as mellette ellene tartozás elfogadva. Most a szöveg, módosított szövegről szavazunk, elektronikusan rögtön, megnyitom a szavazást, lezárom. Mi az eredmény? Lezártam. Újra kell? Miért? nem működött, úgy tűnik, az elektronikus szavazás nem működik. Próbálkozunk másodszor. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 33, mellette 3, ellene 4 tartózkodás elfogadva. Gratulálunk Bozotil úrnak! Nos, a következő második szavazás. Igen, most akkor átérünk Sógor Csaba véleményére. Európa Polgárokért Program létrehozása 2014-2020. Kettes módosító mellette, ellene, elfogadva. 39-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 40-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellett nem, elnézést helyesbitek. Akkor a négyes következik. Visszatérünk egy korábbi sorra. Négyes módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Most jön az ötös, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes, nem, elnézést kérek, 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 7-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva 8-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva 9-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva 10-es, mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es, ellenőrizzük? Nem, a 10-est ellenőrizzük először. Megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom. Nem? Probléma van? 18-23 arányban elutasítva. 44-es. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette okafogyott. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva 48-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 49-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 60-as, 16-os, helyesbitek, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 51-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 19-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 52-es két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva második rész mellette második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva most az 53-as mellette, ellene tartózkodásra utasítva 54-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 55-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva 57-es. Nem, 56-os mellett ellen tartózkodás elfogadva 57-es most, mellette ellene tartózkodás elfogadva 58-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva 59-es, mellett ellen tartózkodás elfogadva 21-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva 60-as, mellette ellene e, tartózkás elutasítva. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 23-as mellett, ellen tartózkodás elfogadva 61-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 24-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 25-ös mellett ellene tartozás elfogadva. Most pedig a preambulum 26 mellett ellene elutasítva. 27-es mellette ellene elutasítva. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as mellette ellen tartózkodás elfogadva. 30-as mellette ellen elfogadva. 31-es mellett ellen elfogadva, 32 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 33 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 34 mellette ellene tartozás elutasítva, 35-ös mellette ellene tartozás elutasítva, 36-os mellette, eh, nem, 36-os mellette ellene elutasítva, 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most az egész szövegről módosítva elektronikus szavazás. Mindenki szavazott? Most akkor lezárom. 40 mellette, 2 ellene, egy tartózkodott. Köszönjük szépen, Sógor úr! Nos, ennyit a szavazásról, gondolom. Most pedig lássuk a Frontexet. Néhány perc, hogy egyesek elhagyják a termet, de csendben, és hogy üdvözöljük a Frontex igazgatóját, Ilka Lat kontinent. Egy perc szünet. please, colleagues. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Egy percet adtunk azoknak, hogy akik el akarják hagyni a termet, ezt megtegyék. Kérem, hogy mostantól már ezt csöndben tegyék. Akik viszont a teremben vannak, azok ö, is kérem, hogy hagyják abba a beszélgetéseket, a kétoldalú beszélgetést, mert azért vagyunk itt, hogy most meghallgassuk vendégünket, Ilka Latinen urat, valamennyien ismerik őt, ő a Frontex igazgatója, és azért hívtuk őt meg, hogy meghallgassuk előadását, majd pedig lesz lehetőség vitára. Emlékeztetni szeretném önöket, hogy a Libe szakbizottságban a 2013-as Frontex költségvetését módosítottuk, és 10 milliós tartalékköltségvetést szántunk nekik, és Latinen úr most elmondja a gyakorlati lépéseket, amiket az ügynökség tett annak érdekében, hogy megvalósuljanak a migránsok tengeri mentése a Frontex műveletek során, és az új mandátumoknak megfelelően történjen mindez. Fontosnak tartjuk, hogy meghallgassuk Laitinen urat azzal kapcsolatban, hogy hogy állnak a dolgok, és utána ö, vitát is fogunk folytatni. Laitinen úr, öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Jó napot kívánok, tisztelt képviselők és szakbizottsági tagok, hölgyeim és uraim! Kiváltság számomra, hogy ismét itt lehetek a Libe szakbizottságban, és beszámolhatok arról, hogy milyen gyakorlati lépéseket tett a Frontex ügynökség annak érdekében, hogy életeket mentsen a tengeren elnök úr már felvázolta a kontextust. Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy egy rövid bevezetőt tartok ehhez a témához. Idén augusztusától ismételten azt láttuk, hogy nagyon nagy mértékben meg súlyosbodott a helyzet az Európai Unió határain, illetve a határain kívüli területeken. Az úgynevezett Atlanti határon nagyon súlyos oda tolódott át a súlypontja a földközi tengerről a nehéz ügyeknek. A tengeri határ és a tengeri terület az, amire egyre jobban oda kell figyelnünk. Tehát ilyen szempontból nagyon is napirendre tartozó kérdés az, hogy milyen lépéseket tett az ügynökség e vonatkozásban. A második dolog, amivel foglalkozni szeretnék, ez az egyedi megközelítés nagyon gyakran ezt is említik, hogy a parti őrség mit tesz, és hogyan mentik az életeket a tengeren. Általában ezek az incidensek nem olyankor történnek, amikor jók a, és ö, kedvezőek a körülmények, a feltételek. Úgy gondolom, hogy azok a személyek, az emberek, akik mindent megtesznek, hogy embereket mentsenek a tengeren, a lehető legmagasabb ö, fokú tiszteletet érdemlik. A harmadik felvetésem az pedig a felelősség kérdése. A felelősség egyrészt a tagállamok részéről, másrészt pedig az ügynökség felelőssége jó egyensúlyt sikerült kialakítani, és csapat munkát végzünk, és mindenki látja a ö, saját felelősségét. Van egy kihívás, amikor a közös műveleteknek az irányítását, szervezését végezzük, illetve a mentési tevékenységet. Nagyon sok tagállam a koordinációs központot ne, nem ugyanolyan, vagy még csak nem is ugyanaz a hatóság sok tagállam van, amelyik a közös műveletekkel és a Frontex koordinációval foglalkozik. Ez egy kihívás, és folyamatosan teszünk lépéseket annak érdekében, hogy a két testület közötti koordináció jobb legyen. Ha megvizsgáljuk a helyzetet a világméretekben, hogy tengeri mentések és a tengeri történő incidensek hogyan aránylanak, a, egyrészt veszük a világméretekben a nem biztonságos hajókat, a Nemzetközi Hajózási Szervezet statisztikája azt mondja, hogy 90 százaléka az incidenseknek a világméretekben abból adódik, mert nem megfelelőek a hajók, és a közvetlenül vagy közvetetten ezeket kell, ezekkel az ügyekkel foglalkozunk. Az ilyen kategóriájú baleseteknek a hely, az oka a nem megfelelő hajók, és, és ezeknek a 90%-ával a Frontex foglalkozik. Hogy néhány statisztikát is mondja 2011-től kezdődően, 247 ügyet regisztráltunk, felkutatást és mentést, amikor több mint 23 személy került megmentésre. Tehát 247 ügy és több mint 23 ezer személy került mentésre. Idén az ügyek száma 118 eddig, egy kicsit kevesebb, mint 4000 szemét mentettünk. Tehát itt van egy egyértelmű javulás e tekintetben, kevesebb ügy volt és kevesebb személy került veszélyhelyzetbe. Másik érdekes megközelítés ebben az ügyben, hogy összehasonlítjuk az összes illegális bevándorlót, és megnézzük, hogy közülük hányan kerültek tengeri mentésre. 2011-ben ez 38 százalék volt. Ez azt jelenti, hogy majdnem minden negyedik illegális bevándorló ö, veszélyes helyzetbe került, és így került be Idén ugyanez a százalék 33 százalék. Miért említem ezeket a részleteket? Azért, mert ez a az igazolása annak, hogy a kiinduló pont vagy tervezés és a koordinálása a közös tengeri műveleteknek az az, az, az út, amivel meg lehet előzni illetve ezeket a veszélyhelyzeteket és javítani lehet. Tehát ez nem egy kivétel, hanem éppen ez a kiinduló pontja a koordinációnak és a tevékenység megtervezésének. Egyszer feltették nekem azt a, azt a kérést, hogy a gyakorlati lépésekről is szálljak be. Most meg fogom mondani, el fogom mondani a különböző kategóriákat is, hogy milyen lépéseket tettünk. Az első dolog, meg kell határozni, hogy melyik területekre kell, hogy kiterjedjenek ezek a műveletek. Nagyon sok tényező van, ami meghatározza, hogy melyik a műveletek területe. Kockázatelemzést folytatunk, de nagyon nagy részben ez a kockázatelemzés abból indul ki, hogy mennyi az esélye annak, hogy tengeri mentési műveleteket kell végezni. Az egyik kulcsfontosságú elem, ami megmondja, hogy hol, hol vannak ezek a műveletek, az, hogy mekkora a valószínűsége, hogy ott embereket tudunk megmenteni. Ugyanez valószínűsi, vonatkozik az időzítésre. Azt is megvizsgáljuk a korábbi statisztikák alapján és más információk alapján, amik eljutnak hozzánk, hogy melyik az a napszak, az az időszak, amikor a legvalószínűbb, hogy ilyen műveleteket kell ö, foganatosítani. Az előkészületek a műveletekre ö, sok rétegűek. Egyrészt az operatív terv, az egyik alapdokumentum, ami összefogja nem csak magát az ügynökséget, hanem a befogadó tagállamot és a résztvevő államokat is. Tehát ez az, azt mondhatnánk, hogy ez egy ilyen plenáris ülés, ahol az műveleteket ö, dokumentáljuk, és valamennyi résztvevő ö, becsatlakozik. Van egy standard záradék és utasítási része a dokumentumnak. Ki tudtuk ezt fejleszteni az évek során a Frontex tevékenységének keretében, és most már ezek meglehetősen részletesek, és pontosan megmondják, hogy mit kell tenni akkor, hogyha ilyen vagy olyan típusú tengeri felkutatást, mentést kell végezni. Ez egyik fontos eleme ennek a rendelkezésnek, hogy meghatározzuk a különböző szereplőknek a felelősségi körét. Át, mint ahogy említettem, különbség van a ö, tengeri kutató és mentő koordináció között és a nemzetközi koordinációs ö, központ között. Nagyon fontos, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogyha ilyen esetek vannak, akkor a ö, átkerüljön a koordinálás és az irányítás a tengeri felkutató és mentő egységhez a nemzetközitől. Az egyik gyakorlati lépés az az, hogy itten részletesen szabályozzuk ezeket a műveleteket, illetve a műveleti tervet. A gyakorlatozás, ez egy másik dolog, ez is egy visszaköszönő eleme a tengeri műveleteknek. Az egyik a gyakorlatozás, a másik a koordinálás és a, az együttműködés, a nemzetközi központ és a tengeri kutató és mentő egység között. És a másik, hogy tudnunk kell, hogy mi a helyzet. Nem csak arról van szó, hogy rendszeresen járőröznek a repülőgépek és a hajók, hanem folyamatosan bizonyos intézkedéseket gyakorlatozunk a járőrözések során is. Nagyon fontos még, ami ugyancsak említésre került, a, és be, le, részletezésre kerül az operatív terbe, hogy kötelező ö, a tengeri mentő koordinációs központot tájékoztatni arról, hogy milyen ö, eszközök ö, hol vesznek részt, vagy hol járőröznek, mikor, milyen időpontban. Azért, hogy a koordinációs központ tisztában legyen abban, hogy milyen bevethető eszközök, milyen bevethető erők vannak mentés és felkutatás céljaira. Tehát ez az előkészítő terület és az operatív terv. A harmadik rész, ez pedig a felszerelések típusa. Nagyon fontos, hogy amikor elkezdjük megtervezni a tagállamokkal együtt, hogy milyen típusú eszközöket fogunk bevetni a közös műveletbe, akkor fontos, hogy itt pontosan tudjuk, és olyanok legyenek a felszerelések, amik a szükségesek a feladathoz. A eszközök, ezek lehetnek hajók, lehetnek légieszközök, alap, vannak bizonyos alapfelszerelések, amik kellenek ahhoz, hogy a megfelelő felfedezés meglegyen. Itt van egy screeningünk, és a, pontosan tudjuk, hogy milyen képességekkel rendelkezik a helikopter, a repülőgép, a, az adott járőrhajó és egyéb hajók. Nagyon fontos az is, hogy meglegyen a készségük a, és a képességük a hajóknak, hogy gondozásba vegyék a mentett embereket, legyen élelmiszer, takaró, gyógyszer és e megfelelő ellátást tudjanak adni, ami tengeri mentés esetén szükséges. Tehát van tulajdonképpen egy olyan felmérésünk, hogy milyen típusú eszközökre, milyen típusú hajókra lesz szükség, és ezt is részletesen megfogalmazzuk. A következő ö, gyakorlati szempont, ez pedig maga a gyakorlatozás. Különböző gyakorlati modelleket dolgoztunk ki tengeri mentésre, felkutatásra, és szervezünk rendszeresen képzéseket a hajók legénysége számára és a repülőgép legénységének is. Mindig előzetesen ellenőrizzük azokat a személyeket, akik részt vesznek ezekben a műveletekben, és megbizonyosodunk arról, hogy a kötelező képzéseket elvégezték, amik szükségesek a tengeri felkutatás és mentési műveletekhez. Ez nemzeti szinten kerül megszervezésre, de a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet előírásai szerint történik ez a képzés. Tehát ezek azok a gyakorlati szempontok, amiket mindig ez figyelembe kell vennünk, illetve meg, a megfelelő felszereléseket is biztosítanunk kell. Most pedig térjünk rá egy kicsit az úgynevezett másodlagos intézkedésekre, amelyeket ugyancsak gyakorlati lépésnek kell tekintenünk. Az egy első, ez az ügynökségek közötti együttműködés. A tengeri területen a fő szereplők a Frontex, a tengerbiztonsági ügynökség, az Európai Halászati Ellenőrző Ügynökség, és az Európai Menekült Támogató Szervezet és az Európai Műholdas Központ. Itt multi és bilaterális együttműködésről van szó ezen ügynökségek között. E, némelyikkel például a tengeri biztonsági ügynökséggel és a halászati ellenőrző ügynökséggel. Az elmúlt három évben több közös fellépést is végeztünk, főként Spanyolország volt a befogadó állam. Nagyon nagy mértékben amellett vagyunk, hogy kifejlesszük az európai parti őrség funkciót, ami időnként felvetődik ennek szükségessége, és ez az egyik fő eleme ennek, hogy a fő tevékenysége a tengeri felkutatás és mentés legyen. Tehát embereket, életeket menteni, ez a alapjogok kategóriájába tartozik. A stratégiája az ügynökségnek fontos, és azt is fontos látni, hogy hol tartunk, szem előtt tartva azt a viták, azokat a vitákat, amiket korábban lefolytattunk a Libeszak Bizottságban e témakörben. Örömmel tájékoztathatom önöket, hogy az alapjogi tisztviselői az ügynökségnek kinevezésre került, és tájékoztatta az ügynökséget, hogy december 15-től fog funkcióba lépni az idei évben. Valójában már a konzultatív bizottsággal szeptember 5-én volt meg az első nulladik számú ülésünk, majd pedig ezt követően az első hivatalos ülése október 16-án lesz, és nagyon örülök, hogy a Libe bizottsági meghívásom révén fontosnak tartják ezt az első megoldás, ülést, amit az Alapjogi Konzultatív Bizottság fog tartani. Ugyancsak nagyon fontos itten a kétoldalú együttműködés, a Frontex és a, az egyéb ügynökségek között. Ma reggel éppen ö, ö, megbeszéltük kollégámmal, hogy a tengeri területre és az életmentésre kell koncentrálnunk. Azt el kell mondanom, hogy ez az együttműködés nagyon jól ö, történik, ö, akadálymentesen, és nagyon sok eredményt hozott már a múltban is. Tisztelt elnök úr, végezetül a Euroszúrról szeretnék szólni. Ez nem csak egy szép ö, mondat, amikor a Euroszúrról beszélünk, és azt mondjuk, hogy ez megerősíti a kapacitásait a tagállamoknak és az uniónak összességében, annak érdekében, hogy emberek, emberéleteket tudjunk menteni. Egy kicsit ennél mélyebbre kell menni az, az elemző eszközök, a közös profilok felderítés, hírszerzési munka is fontos. Ezek azok, amik javíthatják az életmentés esélyeit. Vannak kiegészítő elemek is, amiket a Frontex fejlesztett ki, és amit a Euroszurba integrálni kívánunk a későbbiekben. Az első a Frontexnek a pozícionáló rendszere. Ez azt jelenti, hogy van egy olyan rendszerünk, amit mi fejlesztettünk ki, amivel nyomon követhető minden egyes Frontex műveletben résztvevő eszköznek, hajónak, egyébnek a hol létét tudjuk behatárolni. Azért, hogy gyorsan lehessen ő oda vezényelni ezeket, ahol szükség van rájuk a mentéshez. Nagyon fontos elem az is, ami az Eroszornak a része lesz, hogy kompatibilis imidzset tehát a Euroszurt tudjuk a jövőben is alkalmazni, és online képet tudjunk szerezni a tengeri kutatásokról és mentési műveletekről is. Ez is, a, tehát a kép alakítás is segíti és erősíti a mentési lehetőségeket. Összefoglalásul azt mondhatom, hogy nagyon sok gyakorlati lépés valamit már megtettünk, és amit a jövőben is meg fogunk tenni ezen a területen. Felké- vagyunk készülve a tengeri mentésre és felkutatásra, de ez nem egy kivételes eset, ez a napi feladatunk. Ismerjük a feladatainkat, a kihívásokat, a felelősségünket. Vannak kihívások, amiket még meg kell oldani, többek között, hogy a különböző vezetői feladatok a különböző esetekben. Ezt minél egyszerűbben és jobban akadálymentesen kell, hogy át tudjuk adni. Még továbbra is vannak lehetőségek, hogy javítsunk és harmonizáljuk például a definíciókat is, hogy például mit jelent a a stressz helyzet, a, a szükséghelyzet. Erre különböző megfogalmazások vannak a különböző tagállamokban. Ez is egy kicsit bonyolítja a helyzetet. Nem szeretnék nagyon részletekbe menni a kapacitásokat, a harmadik országok kapacitását illetően. Ez az egyik olyan terület, ahol még nagyon sok tennivaló van az egyik végezetül azzal zárnám, hogy hogyan fog ez kinézni 2013-ban. Visszaidézve az első kiinduló pontomat, hogy áthelyeződött a súlypont az Atlanti-óceán felé, a költségvetési helyzet, ahogy önök is nagyon jól tudják, egyelőre még ismeretlen, nagyon is ismeretlen, E percben, és az, e, az ügynökség úgy érzi, hogy nagyon felelősen fel kell készülni, ami a legköltségesebb művelet tekintettel a különböző hajók, légieszközök és egyéb felszerelések miatt. Tehát nagyon fontos, hogy, meg, hogy tudjuk, hogy hogyan tervezzük meg a tevékenységünket, de ez ne, nagyon le, nehéz, vagy szinte lehetetlen, amíg nem tudjuk a, nem ismerik a költségvetésünket. Nagyon örülök végezetül, hogy itt lehetek önökkel, és beszámolhattam ezekről a gyakorlati lépésekről, amivel az életek mentését teszi lehetővé a tengeren, és nagyon szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm szépen a figyelmüket. Most akkor megnyitom a vitát. Pápa Nikola úr kap először szót. Mr. Chairman, not the coordinators first? No? Well, actually, am I the first? I, I, I mean, uh, the coordinators are there to free to okay. ask for the floor, and of course. Bárki kérhet szót, és uh, nekem meg az a dolgom, hogy prioritást adjak a koordinátoroknak, szakértőknek, uh, de ha Buzutil úr, nem kötelező megszólalni. Én automatikusan végzem a munkámat. Nem kell aggódni, elnök úr, de azért kérem a szót. Köszönöm, hogy eljött hozzánk a Frontex igazgatója. Nagyon fontos számunkra, hogy néha közvetlenül halljuk öntől, hogy, hogy működik az ügynöksége. bizottságunk nagy jelentőséget tulajdonít neki. Reakcióképpen először is örülök annak, hogy az alapjogi ö, ügyekért felelős tisztet kinevezték, ez fontos volt számunkra a jogalkotásban is külön kértük ezt, és ez így már akkor valóság decembertől kezdve. Ami pedig a tengeri biztonság kérdését illeti, ehhez megfelelő felszerelésre van szükség, ez egyértelmű, hogy, hogy megfelelő módon tudjanak a kérdéssel foglalkozni. Ez nem csak a készség kérdése, hanem a lehetőségek, az eszközök és a képzés meglétének kérdése is. Ön is említette a képzést, jó, hogy van ilyen. Amikor meglátogattuk Önt Varsóban, akkor láttuk ennek a képzésnek a kézikönyvét is. De mi van az eszközökkel? Tudnak önök bérelni vagy vásárolni megfelelő eszközöket, amennyiben szükségesé válnak ezek? Akár a képzési eszközökre is gondolok. További kérdésem a Frontex iránymutatásokkal kapcsolatos, hiszen ezek szorosan kapcsolódnak a tengeri biztonsághoz. Ön is tudja, hogy a bíróság úgy döntött, hogy ezeket az iránymutatásokat ö, ö, bár még hatályban vannak, ö, hatályon kívül kell helyezni. A gyakorlatban hogyan használták ezeket az utóbbi két év során, követték őket, és a Frontex ügynökség kérte-e a bizottságot arra, hogy ezeket a bizottság megváltoztassa, és amennyiben igen, akkor erre a bizottságtól milyen választ kapott. Guillaume következik. Aztán visszatérünk Papa Nikola úrhoz. Először megpróbáljuk a valamennyi frakciót lefedni, és aztán majd... Igen, teljesen világos, nem vagyok koordinátor, de azért mégis. Köszönöm szépen, hogy eljött. Két nagyon rövid kérdést szeretnék megfogalmazni. Szólt a valószínűség kérdéséről. Hát egy brüsszeli fotelből ö, nézve a valószínűség kérdése kicsit furcsa, mert az a benyomásunk, hogy ahogy ö, bezárások, lezárások vannak, ö, csökkent a valószínűség. Nos, hogyan nyilvánul meg a tevékenységünk a valószínűség függvényében? Az utóbbi időben tapasztaltak-e, ha igen, akkor mennyire az önök valószínűség között, ami kap, és a Frontex tevékenysége között valamilyen kapcsolatot? A második téma, amire szeretnék kitérni, a, a Simon szavait követve. Hosszasan beszéltünk a munkaköri leírásról a Frontexről szóló vitában. Szeretném tudni, hogy mikor ez operatív ez a munkakör, és a tengeri mentés hogyan alakul majd. ő Ott lesz -e a hajó fedélzetén az illető tiszt. Köszönöm, Guillaume asszony. Keller asszony. Köszönöm szépen. Lenne néhány gyakorlati és általános kérdésem. A gyakorlatias kérdésekkel kérdezem, kezdem a kockázat elemzésről szólt. Sok misszióhoz nyilván szükséges ez, hiszen ha sok a bevándorló menekült, akkor ez egy logisztikai operáció, és fel kell merni, hogy hol mekkora kockázatok állnak fönn. De van egyértelmű, hogy a tél, vagy a viharos tenger a legveszélyesebb, ugyanakkor a, éppen ezért a legtöbben nyáron próbálnak átkelni a tengeren. Ö, hogyan változik önöknél ez a készültségi szint az évszakok függvényében, és konkrétan mit jelent a kockázat felmérése, hogyan segítenek egy bajba jutott hajón? Ön fel, említett adatokat, hogy hány embert mentettek meg, de mi történik velük, miután megmentették őket, hova viszük őket, ha nemzetközi védelmet kérnek, akkor mi történik velük például? Általánosabb kérdéseim következnek. Simonhoz hasonlóan örülök, hogy most már van egy emberi jogi ö, tisztjük, eltartott egy darabig. Ö, míg létrejött ez a poszt, de most már ez látható lesz a, az ügynökség döntéseinek hátterében, reméljük. És nyilván fontos a gyakorlati ismeretek mellett, például, hogy tudni egyáltalán, hogy hol kikerült beszélyben, veszélybe, ez még nem elég. 63 menekültről 63 halt meg, több mint 70-en voltak. Mindenki tudta, hogy hol vannak, sokan látták őket, helikopterekről látták őket, és végül is senki nem segített nekik. 63-an meghaltak, 9-en élték túl a balesetet. Jó, ez nem, nem a Frontex sara, de ennek kapcsán felmerül a kérdés, hogy hogyha tudjuk, hogy ki van veszélyben, az még nem jelenti azt, hogy meg is tudjuk őket menteni. Tehát mi az összefüggés a tudás és a cselekvés között? A Frontexre visszatérve jó látni azt, hogy önök ennyi mentőakciót vezényeltek le. Végül is a Frontexnek van a legjobb felszerelése ehhez ugyanis a Frontex ugye határ ellenőrzéssel foglalkozik, de azért nem, mégsem menekültügyi szervezet, mégsem mentő szolgálat. Tehát ez csak így adódik, hogy a Frontexnek kell ezeket a feladatokat is ellátni a konkrét helyzetben. Egyre hosszabb, veszélyesebb utakon próbálnak bejutni Európába a migránsok, ez egyre több veszélyt vet föl. Pont a szigorodó ellenőrzés kikerülése miatt vállalnak egyre nagyobb kockázatot. Vagyis ön hogy látja, hogy a Frontexnek tényleg van ilyen mentési feladata egyáltalán, vagy pedig külön kéne választani, önöknek a határellenőrzés a feladata is, mentőszervezeteket kéne oda vezényelni, ha szükséges. Nyilván jó, hogy önök megmentettek életeket, de nem biztos, hogy ez az önök feladata. És ha most már ilyen fontos részévé vált az, az életmentés a tevékenységüknek, akkor nem kellene a bizottságnak is újra gondolni a Frontox mandátumát, és akkor vagy megadni a mentéshez szükséges eszközöket és jogi alapot, vagy pedig külön választani a funkciókat. Köszönöm. Thank you, Madame Riesbeck. Riesbeck asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Lajtinen úrnak a prezentációt. Nagyon örülök, hogy sikerült úgy tűnik megtalálni az egyensúlyt a tagállamok és az ügynökség között, hogy ki mit csináljon, milyen határidővel, hogy elérjük azokat a célokat, amelyeket az ügynökség elé kitűztek. És itt rákacsintanék arra a vitára, ami a kis európai mikrokozmiszunkban van. Nagyon örülök az alapjogi tiszt kinevezésének. Örülök, hogy nőről van szó, hiszen van egy másik vita, hát vihar egy pohárban, ezzel kapcsolatban szólt a valószínűségről, az operatív terület meghatározásra, a tervezésről. Ez nagyon konkrét dolog. Láttuk az arab tavasz kapcsán, hogy több 500 ezer személy menekült el Líbiából az erőszak elől, és több tízezer migráns jelent meg az európai partokon, az EU külső határaim. Most azt tapasztaljuk, és hát nem nagyon tudunk mit tenni, hogy bűnt követnek el, lemészárolják a szíriai népet. Nem tudjuk, hogy mikor lesz vége ennek a háborúnak. Nem tudjuk, hogy milyen irányba haladnak az események, de tudjuk, hogy 230 ezer szíriai hagyta el Szíriát, menekült táborokban vannak Törökországban, Jordániában, Libanonban, stb. Úgy tűnik, hogy vannak olyanok, akik megpróbáltak a tengeren menekülni, tengeren keresztül menekülni, erre felkészültek, gondolom, hogy dolgoznak azon, hogy hogyan fogják menteni azokat a menekülteket, akik tengerre szállnak. Feltettem egy kérdést a bizottságnak azzal kapcsolatban, hogy milyen intézkedéseket hoz Európa a menekült státusz kérőkkel kapcsolatban. És egy kollégám kérdését ismétlem el, hogyha felmerül a kérdés, akkor fel fog merülni, hova fogják vinni ezeket a személyeket, akiket megmentenek majd ez tehát a kérdésem megmentenek emberi életeket, és ez alapjogi kérdés. Elnök, köszönöm. Dieta Filisz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözlöm Látinen úrt, örülöm, hogy a Frontexet itt képviseli. Buzutil úr már szólt az irány elvekről, és hogy kértünk a bizottságtól változtatásokat. Az én kérdésem a következő. Az ön mű, önök mentési műveletével kapcsolatos feltartóztatnak tengeren hajókat. Tudnék, erről beszéltem a máltai fegyveres erő képviselő, aki a Frontex munkában részt vesz. Ők nem tartóztatnak fel hajót. Ők csak kutatást és mentést végeznek mi történik azokkal, akiket megmentenek? Mondják, hogy több ezer ember ö, volt ilyen az utóbbi ö, hónapokban. Ö, őket átvilágítják, felveszik a hajójukra, vagy visszafordítják a saját országba. Mi történik? Ö, Keller kolléga ö, szólt a, ö, az ügynökség, ö, ö, olyan ö, tevékenységéről, amelyel ö, kapcsolatban érdek ellentét merült volna föl. Elnök, köszönöm szépen. Szargentini asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném, hogyha pontosítani valamit. Mondja, hogy nem látja át a Frontex 2013-as költségvetését, pedig szerintem ez látható. Nem, szám, nem kell számítani csökkentésre. Tehát nem tudom, hogy miért nem bízik ebben a költségvetésben. Második kérdés. Hallgattam önt, és azt látom, hogy más a Frontex mandátuma nem a ezentúl benne van a mentés is, ez csodálatos mandátum, de én azt hittem, hogy a Frontex a határokat őrzi, és nehezen tudja a mentést is felvállalni. Szeretném tudni, hogy tudna-e válaszolni arra, hogy mi nem működött a felkutatási és megmentési projekteben. 500 halál eset volt 1500. 1500 haláleset volt a földközi tengerben tavaly. Az Európa Tanács is vizsgálta azt az ügyet, amikor egy hajó egy Líbiát elhagyta, és két hétig járt itt Európa körül, mindenki tudta, hol vannak, felettük körözött egy helikopter, és senki sem mentette meg őket, és végül majdnem mindenki meghalt. Hát van min szégyenkeznünk Szeretném, hogyha elgondolkoznánk azon, amit kijelentett, hogy a feladatok az emberek megmentése, de hagyják elpusztulni azokat, akiket meg is találnak. Papa Nikolau úr, önné a szó. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy én vagyok az utolsó, de jobb, hogy a koordinátor, jobb, ha a koordinátorok után teszem fel a kérdéseimet, akkor specifikusabban tudok fogalmazni. Köszönöm szépen Lajtinen úrnek a jelenlétet és a beszámolót a Frontex problémáiról. Látjuk, hogy most nincs nagy áramlás Görögország felé, de ez a görög kormány erőfeszítéseinek is betudható, de a frontex való együttműködésnek is. Most akkor visszatérnénk a tengeri mentésre. Nagyon jó a tapasztalatunk a Frontex együttműködésről az utóbbi években. A képzés területén leginkább. Nagyon nagy erőfeszítést tettek a mi nemzeti határőreink képzésében. Három megjegyzésem lenne. Első, van egy memo, egy ö, megegyezésünk a ö, török hatóságokkal, amit aláírt ö, Törökországgal és a Frontex-tel tavaly aláírtunk. Ez lehetővé teszi, hogy a Frontex jelen legyen a török oldalon is, és így megelőző funkciót lát el. Ennek a, az egyezménynek az ellenére is az együttműködés ellenére és a jó kommunikáció ellenére a török hatóságokkal egy fontos esemény volt szeptember 26-án, két héttel ezelőtt szeretném, hogyha erről beszámolna és kommentálna. Volt egy török határőrhajó, görög vizeken, és volt egy szlovén hajó a Frontex képviseletében, és egy görög hajó is arra a, abba a zónába ment, és a török hajó kommunikált a másik kettővel, és elküldte őket. E, a másik kettő elmondta, hogy ez görög terület, végül e, a két hajó összeütközésbe került. Hát akkor hogyan működik az egyezmény? sikerül ennek érvényt szerezni, mert hát nem látom. Második megjegyzés. Említette a költségvetési kérdés. Tudomásom szerint a bizottság azt javasolta, hogy 4,5 milliót bocsát, a Frontex rendelkezésére, sürgőségi esetekre a földközi tenger területére. Elége ez az összeg, és megkapják-e? Harmadik megjegyzés, a szér helyzetet ismerjük. Mindannyian nagyon agódunk. Megpróbálunk felkészülni. Gondolom Frontex ugyanezt teszi, együttműködik a nemzeti hatóságokkal, a tagállamokkal, a külső határokon. Hallhatnánk erről többet? a 4,5 millió összefügg a szíriai problémákra való felkészüléssel? Elnök, köszönöm szépen, Mulder úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok bátorító dolgot hallottam, megnyugtató dolgokat, de mi lesz, akkor, mi van akkor, amikor felfedeznek egy hajót emberekkel a tengeren? Kinek a felelőssége ez? A nemzeti hatóságé? Nem tudom, hogy a teljes földközi tenger re az európai joggyakorlat érvényese. Technikailag hogyan járnak kell. Ez az ügynökség, más ügynökség, stb. A Frontexnek mi a javaslata? Mit tud felajánlani? Ernst asszony. Ähm, Köszönöm szépen. Három-négy kérdésem lenne. Említette, hogy létezik egy, vagy kéne, hogy létezzen egy európai parti őrség. Ez kinek a felség területe alá tartozna? Az EU ö, saját ö, parti őrsége lenne? Hogy gondolkodnak erről a érintett tagállamok? Felszerelés. Említette, hogy sok hajó nem kellőképpen felszerelt, nincsenek rajtuk a mentéshez szükséges eszközök, berendezések vagy ha van is, de nem elég. Ez mit jelent konkrétan számosítva? Az eszközök nagy része hiányzik, kis része hiányzik, mi lenne elég, az elégséges felszerelést ön hogy definiálja, hogy tudjuk a tagállamoknak javasolni, hogy mire lenne szükség. A harmadik kérdésem halljuk és tudjuk, hogy immár 1500 ember fullad bele a földközi tengerbe. Mi történik ezekkel a holtestekkel? Ha valaki meghal mondjuk egy mentőakció során, ö, balesetben, ö, az ő testével mi történik? És ö, Említette, hogy van egy képviseleti iroda, megegyezést alakítottak ki. Ez konkrétan miben áll, ezt szeretném tudni. Thank you. Before turning back... Köszönöm szépen, mielőtt átadnám a szót Light innen unnak, hogy válaszoljon. Talán a bizottság szeretne válaszolni a bizottságtól van válasz. Köszönöm szépen, elnök úr megpróbáltam a kérdéseket jegyezni, amelyeket hozzánk intézt, intéztek. A legutóbbival kezdem Szíriával, valóban, mint ahogy mondta néhány képviselő, van egy eljárás, amit indítottunk, 4,5 millió eurót rendelkezésre bocsájtani, ahogy Leitinen úr mondta, látva az augusztusi eseményeket, azok ismeretében, akik tengeren vagy Törökországon keresztül, földön keresztül próbálják elhagyni Szíriát. Ez sok alacsonyabb szinten volt az év elején, de látjuk, hogy több támogatásra szerül ez a terület. Volt egy másik kérdés, hogy a bizottság mit tesz, mit, mire készül, hogy a szíriai helyzetet kezelje. Igen, természetesen. Keményen dolgozunk ezen a kérdésen a válság kezdete óta. Ez csak egy oldala a dolognak. Augusztus során a bizottság kezdeményezésre létrehoztunk egy munkacsoportot, amely kifejezetten Szíriával foglalkozik. Itt találhatók az ügynökségek képviselői, a frontex például, az EASO és az Europol is. Azért, hogy megvizsgáljuk, hogy mi történik ott, és mire kell számítani. És volt egy tényfeltáró misszió is, főleg a görög-török határ ö, helyzetének feltárására. Tehát monitorozzunk a, monitorozzuk a helyzetet, a törökök egyre kézben tartják a helyzetet, ö, vannak menekültáborok, és hát egészen kiegítő módon kezelik. Itt is vannak kapcsolat felvételek, és a kapcsolatot fenntartjuk. Senki sem tudja természetesen, hogy a helyzet hogyan fog alakulni a közeljövőben. Ezek az elemek, tehát monitorozás tárgyát képezik. Az egyik kérdést ben egy kollégám inkább az illetékes, azt hiszem Keller asszony kérdezett rá arra, hogy miért nem módosítjuk újra a mandátumot, hogy a felkutatás és a mentés szintén legyen feladata az ügynökségnek. Szerintem, hogyha ez lehetséges is lenne, hogy legyen egy bizottsági javaslat ezzel kapcsolatban, E, e a szerződés nem ezt írja elő, elő feladatként. Nehéz dolog lenne. Először a szerződés kell ezt kimondja, és akkor a bizottság örömmel ö, fogalmaz meg a szerződés alapján javaslatot, de, ö, szere, de szerintem egyelőre nem itt tartunk. Azt hiszem, hogy a legtöbb kérdést megválaszoltam. Köszönöm szépen! Thanks the commission. Back to you, Mr. Köszönöm a bizottságnak, és akkor most visszadom a szót Latinen úrnak, hogy zárja le a vitát. Önni akkor a szó, a zárszót mondjon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni a szakbizottság tagjainak a kitűnő kérdésekhez. Először is engedjék meg, hogy azzal foglalkozok, hogy a saját felszereléseket vásároljon. Első alkalom 2013, amikor az új eljárást alkalmazzuk, ami a módosított jogszabályokból következik a minimális technikai berendezések száma meghatározott, és a másik pedig a finanszírozási módszer megváltoztatása történt. Talán emlékeznek még rá, hogy 100%-os finanszírozás van a minimum eszközre, és 100%-ig az egyebekre. Tehát nem igazán tudjuk, hogy a tagállamok ebben az új felállásban milyen hajókat akarnak felsorakoztatni. A hónap végén és november elején fogjuk majd tudni, amikor már meglesznek ezek a bilaterális tárgyalások. Ezen tapasztalatok alapján és az üzenetek alapján, amiket kaptunk eddig a tagállamoktól, újra kell, fel kell, kell vizsgálni a saját felszerelések megvásárlásának kérdését. Tehát látnunk kell, hogy a tagállamok mire hajlandók. Eddig ezt a szolgáltatást és berendezést bizonyos műveleteknél használtuk. Tehát például az izlandi eh, parti őrség adott ilyen eszközöket. Azt mondta az izlandi kormány, hogy odaadjuk ezt a hajót önöknek, és használják, önök döntsék el, hogy hozzá használják. Ez egy ilyen eh, kísérleti eh, projekt volt, hogy a szolgáltatásokat hogyan tudjuk igénybe venni. Másik példa, a magánvállalatok időnként adnak például repülő, felderi, repülős felderítési szolgáltatást. Ez már néhány éve van ilyen. Tehát mostantól nem tudjuk pontosan, hogy teszünk-e majd javaslatot felszerelés bevás, beszerzésére. Különböző lehetőségek vannak, attól függően, hogy a bilaterális tárgyalások mire vezetnek, de figyelembe kell venni, hogy ennek milyen költségvetési kiadásai vannak. Utána az útmutató. Teljes mértékben ismerjük az Európai Bíróság ítéletét az útmutatóval kapcsolatban, de továbbra és ezt kell alkalmazni még egy észszerű időn belül, amíg ez nem kerül kiváltásra. Ez azt jelenti, hogy nem történt semmiféle változtatás a tekintetben, hogy hogyan kezeljük a tengeri műveleteket. Ugyanazok a rendelkezések vonatkoznak rá, mint a régi útmutatóban. Tehát ott vannak a megfogalmazások és aktívan eddig még nem álltunk kapcsolatban a bizottsággal, hogy beszéljünk arról, hogy milyen módosításokra lenne esetleg szükség. Azt is meg kell néznünk, hogy a történeti fejlődése hogyan alakult ennek az útmutatónak, és hogy milyen nehézkes, hosszadalmas folyama volt. Francisco Keller kérdésére válaszolva kockázat elemzéssel kapcsolatban, nem szabad ö, rosszul értelmezni a valószínűséget. Én csak egy visszatekintést hajtottam végre, hogy a százalékok hogyan alakultak a múltban. Senki nem tudja megmondani, hogy ez a, múlt, a jövőben is így lesz -e, de valamire építeni kell a tevékenységünket. És a százalékokkal kapcsolatban azt az üzenetet szerettem volna elmondani, hogy ez nem egy kivételes helyzet, hogy végeztük ezeket a felderítési, mentési tevékenységeket inkább ez a szokásos. Ha, ha megtervezzük ezt, majdnem biztos, hogy ezeket előbb-utóbb le is kell folytatni. Ugyanakkor meg kell azt is határozni két különböző területet ezen ö, műveletekben. Hogyha a jogászokkal beszélünk, akkor vége érhetetlen vita alatt van, hogy mi van a nemzetközi tengerjoggal, az európaival, ezeket ismerjük, és ezzel foglalkozhatunk. De gyakorlati szakemberként és a határőrizeti közösség részeként nem ez a kulcsfontosságú kérdés, hogy most a nemzetközi jogból vagy az európai jogból következnek-e a kötelezettségeink. A feladatot kell megoldani, és ebben a feladatban kell, hogy részt vegyenek. Hogy hogyan folytatjuk és fejlesztettük a tevékenységünket a mentés területén, nagyon aktív, hogy reagáló képességet kell fenntartani a központnak, ahol a lehetőségeinket be kell tudni azonosítani, hogy milyen eszközöket kell adott esetben menteni, és mivel. A pozícionáló helyfelismerő rendszer itt segíti a munkákat. Hogyha ilyen helyzet előáll, akkor a tengeri felkutató és mentő központ a felelős, akkor a Frontex műveletnek a hajóit is átveszik, és csak egyoldalú információ áramlás van, ez a fő szabály. És mindent megteszünk, amit csak tudunk, hogy ez zökkenőmentesen menjen. Kockázatelemzés és a szezonális változások a tapasztalataink az évek során azt mutatják, és különösen a mediterrán térségben, októberben kezdődik a főszezon, és a bevándorlóknak is. A, olyan rosszak az idő járási feltételek, hogy nem mennek ki a tengerre. Elmúlt évben is ez volt, és ugyanez vonatkozik a mi műveleteink intenzitására is hogy hová visszük a megmentetteket, ez a nemzeti kompetens hatóságnak kell el meghatároznia. Tavaly 2011-ben kb. 60 ezer mentett szemét olasz mentési műveletek keretében kerültek kimentésre, és őket Lampedusa-ba vitték, és onnan vitték ki a szárazföldre a további eljárások érdekében. Nem teljes mértékben tudjuk azt, hogy mi volt az eljárás ezt követően, mert ez már egy kicsit távolabb esik a határőrizeti feladatoktól, de alapvetően ez volt, ami az adatokban szerepel a parti őrség hat, hatósága, ők nagyon fontos szereplők a határellenőrzeti szerep az egy, a részben a parti őrségre hárul. Ez egy nagyon szokásos. Tehát a parti őrség egyben határőrizeti tevékenységet is végez, vagy határellenőrzési feladatokat is ellát. A költségvetési kérdésekkel kapcsolatban önök nagyon jól tudják, hogy milyen módosítások történtek 2013-ra vonatkozóan és hogy vannak kérdések, amik a Schengen ügyjel fognak, függnek össze, és ezek azok a bizonytalanságok, amiket még tisztáznunk kell, és emiatt nem tudunk pontosan tervezni mindaddig, amíg ezek a részletek nem ismertek. Az Európa Tanácsi jelentés a libiai ügyel kapcsolatban erre nagyon is jól emlékszünk, és levontuk a tanulságokat. Emlékezni kell arra, hogy amikor a líbiai helyzet kiroppant, akkor nagyon közel kellett mennünk Lampedusához, mert háborús övezetnek nyilvánították, tehát nem lehetett, nem mehettünk be arra a területre műveleteket végezni, ahogy ezt terveztük, hanem, és ez a dolog ez egy olyan területen történt, ahol a Frontexnak nem volt engedélye működni. A Frontex és a török egyetértési memorandummal kapcsolatban és a szeptember 6-i incidensre nem szeretnék részletekbe menni, de két dolog van, ami nagyon jellemző és nagyon fontos a tengeri felkutatás és mentés esetében. Egyrészt mindenkinek kötelezettsége van, aki az adott területen jelen van, hogy segítséget nyújtson. Ez mindenkinek, függetlenül attól, hogy ez katonai, állami hajó, magán, kereskedelmi hajó, ha a koordinációs központ aztra utasít egy hajót, hogy vegyen részt a mentésben, akkor ezt meg kell tennie. Ez az első dolog. A második dolog, ami ebben a szeptember 6-a ügyben felmerült. A török hatóság, ők voltak a felelősek, 50 méterre volt a török partoktól. A görögök látták, hogy mi történik, és felajánlották a segítségüket, de a koordinációs központnak, a török koordinációs központnak kellett eldöntenie, hogy szükségük van-e a segítségre, vagy sem. És ők azt mondták, hogy nem igénylik, nem akarják igénybe venni. Tehát egyrészt van egy ilyen követ, van egy ilyen kötelezettség, hogy menteni kell, de a másik fél viszont nem köteles elfogadni a segítséget. A 4,5 milliós összeg, amiről most szó van, a fő érv, hogy nagyon át, fontos súlypont eltolódás történt a földközi tengerről az Atlanti-óceán felé. És most látjuk, a, most a görög és a török tengeri határon lévő problémákat. Vannak területek, különböző screenereket, egyebeket áttettünk más területre. Ez azonban nem elegendő, most megyünk az év vége felé, a 68%-át a pénzünknek már elköltöttük, tehát további forrásokra lenne szükség ahhoz, hogy ezt a ö, fokozott járőrözést, tengeri járőrözést el tudjuk látni és ezért nagyon jó együttműködést folytatunk a bizottsággal. A 4,5 milliónak a másik érve az az a helyzet, ami Szíriában van. Ez a két dolog szorosan összefügg egymással. És végezetül a kérdés a parti őrség ügye. A parti őrségi ügyet említettem, vagy funkciót, ami egy kicsit más, mint egy európai parti őrség. Én európai parti őrség funkciót említettem a tengeri területen, ezen a területen ezt, az aktív, ezt a tevékenységet összehangoltan kell végezni. Tehát nem arról van szó, hogy egy supranacionális parti őrséget hozzunk létre, hanem hogy a parti őrségi feladatoknak a koordinálása megtörténjen. Másik kérdés volt, hogy az eszközök, amiket használunk, ezek nem megfelelően lennének felszerelve. Erről szó nincsen. Az eszközök, amiket use, használunk, a hajók minden nagyon jól felszereltek. Létrehoztuk azt a listát, van egy ilyen ellenőrző lista, megnézzük, hogy minden megvan-e, és ezt harmonizáljuk, és van egy standardizált csomag, amire, ami kell ezeken az eszközökön, hajókon, azokon a területeken, ahol szokás szerint járőröznek, figyelembe véve, hogy ott mi várható, mi történhet, görög-törökország közötti terület, földközi tenger és egyéb területek. Tehát ez mind harmonizálásra került. Remélem, hogy mindenre sikerült kitérnem a legfontosabb kérdésem. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy lehetőséget adtak, hogy itt szóljak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Atini úr. Nagyon részletesen nem tudtunk minden kérdést megvitatni, de ha jól látom, Keller asszony és Triandelis úr is szeretnének <clears throat> még reagálni. Ezt tegyék meg röviden, mert a koordinátorok ülését el kéne kezdenünk lassan. Keller asszony, aztán Tianti úr. Köszönöm. Két pótkérdés. Azt mondta, hogy 2013-as költségetésüket módosítják? Mert 2012-ről volt szó korábban. Most rossz a módosító, mert ezt a pénzt idén már nem lehet felhasználni, és így okafogyottá vált, vagy, vagy mi a helyzet? Magyarázza már, legyen szíves. Ugyanezzel kapcsolatban azt mondja, hogy több pénzre lenne szükség, mert egyre több ember jön a tengeren. Na de azért van ez, mert a, a földi határ jól védett, vagy jobban védett. Tehát ugye pénzt költünk először a földi határ védelmére, aztán azért költünk több pénzt a tengeri ö, védelemre, mert ott van a földi határ. Ö, van-e tengeren elfogási tevékenység, és a Frontex munka megállapodás miben áll? Mulder úr is akart még kérdezni. Köszönöm, rövid kérdésem lesz. Mi végül is ön szerint, lehet, hogy lemaradtam, a Frontex végső felelőssége. Ha valakit elfognak, akkor mi történik velük? Pápa Nikola úr? Letina úr, azt hiszem félreértés volt itt. Én arra a balesetre utaltam, amely szeptember 26-án és nem 6-án történt, ahol mentő, mentési kísérlet történt, nem, er, nem a hatodikairól, hanem a 26 beszéltem, ahol a szlovén hajó volt érintett, és a Frontex előtt ért oda. Elszasszony is, röviden, a Frontexnek van ez a munka megállapodása, de erről még mindig nem tudtunk meg eleget. Lejtinen úr, kap még egy esélyt. Köszönöm. Remélem még majd egy harmadikat és negyediket is kapok majd jövőben. A költségvetési módosítás 2013-ra vonatkozik. Az előzetes szavazásról két tartalék van, egy 9 milliós, a másik pedig az operatív kiadások 75%-ával egyenlő a Schengeni szabályok értelmében gondolom nem kell elmagyaráznom, hogyha nem tudjuk, hogy a teljes operatív működésünk 25%-át megkapjuk, vagy 100%-át kapjuk meg ennek. Köszönöm Helennek a, erre vonatkozó kérdést. Ha elfogunk embereket alaphelyzetben, a tengeren minden elfogás egyben mentés is, mert kikísérjük az elfogottakat biztonságos körülmények között a partra. Tehát tengeren nincs olyan, hogy eltérítenénk hajókat, vagy vissza ö, útra kényszerítenénk hajókat. Tehát a Frontex egyértelműen így működik, ezt expliciten le is szögeztük írásban is, és nem is fordulhat elő. Hogy mi is a végső felelősségünk? El szeretném kerülni annak a látszatát, hogy a felelősség arról ki bújnék. Mondhatnám azt, ugye, hogy a jogászoké és a gyakorlóké a felelősség. De ha elvileg beszélünk a kérdésről, akkor egyértelmű, hogy mindig a helyi nemzeti hatósági a döntés joga, ugyanez érvényes a közös, még a Frontex koordinációjú gyakorlatok esetén is mindig a befogadó országé a végső hang, szó, és a tengeri mentés esetén is. Mi a bevált gyakorlatokat próbáljuk segíteni és megismertetni, de a tagállamok döntenek mindenben. A szeptember 26-ai esettel kapcsolatban nem tudom most ennek a kezébe adni a részletes jelentést, de az történt nagyjából, hogy egy Frontex koordinációjú közös fellépés során összeütközött egy török partvédelmi hajóval, és a két fél különbözőképpen magyarázza a balesetet. A Frontex és az ELSA közötti megállapodás tekintetében örülök annak, hogy én is ott lehettem a GELSA Management Board ülésén, és onnan és a Fizából is eljött hozzánk pont 26-án a vezetőségi ülésünkre, és ezek után eldöntöttük, hogy a két cég szorosabban együttműködik. Ez nem most kezdődik persze, már eddig is volt közös fellépésünk. A Gazelt a Frontex többször segítette már, hogy adminisztratív tekintetben felnőjön. Közös kockázatelemzéseket végeztünk el, Görögországban megelőző intézkedéseket foganatosítottunk, tehát van, volt már együttműködés, most ezt formalizáltuk az információ cserére, az operatív együttműködésre vonatkozóan, és főleg a screeningre vonatkozóan ezt ö, ö, tartjuk a fő közös feladatnak. Ha a kockázatelemzésről van szó, az ez EOZOL tapasztaltabb a származási ország kérdésben, nekünk meg inkább a határelledőrzésben van tapasztalatunk, ezeket megpróbáljuk összehozni, és ez mindenkinek előnyére válik majd. Említettem ugye, hogy a screening az abban áll, hogy eldöntjük, hogy csendes eljárást lehet lefolytatni, vagy más eljárásokat kell aktiválni, vagy visszatérni hagyományos eljárásokhoz, visszatérítési eljárásokhoz. Köszönjük Lajkenen úr! Látjuk erőfeszítését, hogy, hogy igyekszik minden felvetésre választ adni. Nagyon köszönjük ezt önnek. Mára azt hiszem ennyi. Ez a meghallgatás. Majd a módosítók kapcsán, amelyeket múlt héten nyújtottak be a kollégák, majd még lesz egy új forduló ebben a vitában. Köszönöm a megjelenteknek is. A többséget akkor most elbocsátom, de rövidesen egy-két percen belül zárt ülés kezdődik, a koordinátorok zárt ülése, aki ezen nem jogosult részt venni, azt kérem, hogy hagyja el a termet.